elkezdjük a munkát. 2013 első ülését. Megkapták a napirendet. És ha nincs eh, megjegyzés a kollégák részéről, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Tolmácsolás a képviselők tagságának megfelelően érhető el, tehát a képviselők minden beszélt nyelvén elérhető a tolmácsolás. Szeretném köszönteni a felsőház képviselőjét, képviselőit, akik egy ideig itt lesznek ma velünk, és 12.30-kor megbeszélést tartunk a 2050-es úti tervről. Szeretettel köszöntöm Önöket! Szeretném még bejelenteni, hogy holnap az ülésünk reggel végződik, a szavazás után, délelőtt és a délutáni ülést töröltük. A munkát ma reggel megkezdjük, folytatjuk délután, és holnap 12.30-kor fejezzük be. Most szeretném megkezdeni az ülést. Piper úr jelentésével, aki a az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020-as évi széndiokszid kibocsátás csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatokról szóló jelentés előadója. És eh, erre a vitára kb. egy óránk van, vagy mennyi? Megadnám a szót tehát eh, Piper úrnak, parancsoljon. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Egy óránk van arra, hogy egy politikai jellegű témát megvitassunk, de ami nagyon szakmai is, műszaki. Felmerül a kérdés, hogy ennyire műszaki jellegű témát lehet a politikai szemszögből kezelni, de ez gyakran megtörténik Európában, hogy rengeteg részlettel kell foglalkoznunk az utolsó tizedesig, de összefoglalnám a számunkra érdekes szempontokat itt az Ipari Szakbizottságban. A könnyű haszongépjárművekről van szó, intézkedéseket szeretnénk elfogadni azért, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkenthessük, és a bizottság a 2010-es 510-es rendelkezés alapján e, e, itt a környezetvédelmi szakbizottsággal együttműködésben véleményezzük. Erről majd egy kicsit később még beszélek. Négy téma van, amelyben fokozott az együttműködésük, ez az egyik a kibocsátási célérték, a 147 g per kilométeres cég, aztán a 2020-as utáni célértékek, az úgynevezett szuperkreditek extra kibocsátási célértékek akkor, hogyha nagyon innovatív járművek kerülnek a piacra, milyen jóvágyási eljárások, teszteljárásokat vezetnek be, milyen kalkulációkat alkalmaznak a jövőben. Ebben is fokozott az együttműködés az ENVI szakbizottsággal. Mit szeretnénk ezzel a javaslat, rendeleti javaslattal elérni? Először is a 147 g-os célérték eh, ha, könnyű haszongépjárművek esetében járható, elérhető 2020-ra. És 95 eurós eh, díj büntetést vetnek majd ki ez, ezen túlmenően két grammonként. 2020 után a bizottság azt tervezi, hogy ahogy már 2014-ben további is, további célokat fektetünk le, és megkezdjük az eljárást, amely amelynek révén 2020 előtt már szigorúbb célokat állapítunk meg, és 2020 után kötelező érvényű tervet fogadunk el ezekre az intézkedésre. Ami a kibocsátási célértéket illeti, az extra kibocsátási célértéket, ezek eh, az old rend, a régi rendelettel eh, lejárnak 2012-ben. A vizsgálati eljárás tekintetében pedig a bizottság rendszeresen szeretné ezeket módosítani, igazítani, hogy az új fejleményeket figyelembe vehesse e, folyamatosan. A bizottság tehát mindig új alappal rendelkezik majd, hogy ki, e, az új célértékeket és megszigorításokat kiszámíthassa. Részletekbe szeretnék belemenni. Számos módosítást nyújtottunk be a kérdésben, amelyet az én jelentésem összefoglal. Az egyik a 147 g-os célérték, tehát 147 g széndiokszid kilométerenként. Az a véleményünk, hogy ahogy már korábban is, túlságosan ambiciózus ez, ez a cél 2020-ig, nem lehet elérni. Két évvel ezelőtt tudtunk csak ebben egyet érteni, nagyon komplikált tárgyalások után, és a bizottság most igazolta ennek a technikai járhatóságát, és ez azt jelenti, hogy ez a célkitűzés nem kéne most csökkentenünk. El kéne érnünk, de a kérdés az, hogy vajon az út, miért kéne az úti tervet megváltoztatni, és pont most, amikor vadonatúj, véleményünk szerint semmi oka nincs annak, hogy ezt a célértéket most megszigorítsuk. Nagyon összetett a kérdés, hiszen az iparnak folyton azt mondják, hogy álljanak elő új technológiával, ezzel egyidejűleg egyre nagyobb költségekkel terheljük őket, és a kifejlesztett járműveknek a piacra kell kerülniük, a járművek esetében az iparnak globálisan versenyképesnek kell maradni. A bizottság úti terve tehát első rendeletével, ugyanis az úti terv az rendben van, szerintem nem kéne a megszorításokat tovább szigorítani, továbbá a célértékek szigorítása bizonytalan adatokon alapszik, hivatkoztak a TMO tanulmányra, az adatok 2007-esek a válságot megelőző időben származnak, ennek adatok 2010-ben is, 10-ből is, ahogyha azokat összehasonlítjuk a 2007-tel, akkor ezek csak ilyen pillanatfelvételek, és hogy ebből a két, két adatcsoportból vezetjük le um, az adatainkat a túlságosan szigorú célértékre jutnánk. Én inkább annak örülnék, hogyha ragaszkodnánk a 147 g-os célértékhez, ami a 2020-as, 2020 utáni időszak célértékeit illeti. Most még túl korai tovább, későbbi célértékeket meghatározni. A 147 g-os célérték megfelelő, és már ezt is nagyon nehéz az iparnak elérnie. Ha pont most új eljárásba kezdünk, és sokkal szigorúbb célokat határozunk meg 2020 előtt, akkor azt vonjuk, kérdé, azt vonjuk kérdőre, hogy milyen technikai fejlődések lehető, lehetségesek. Én szeretném biztosítani a gyártókat, hogy biztos, biztonságot nyújtunk nekik 2020 után is, utáni célértékeinkkel is. Inkább 2018-ban kéne az új célértékekről elkezdeni gondolkodni, mert akkor már megvannak a részletek a további javaslatokra, és új úti tervek készülnek. Ami pedig az extra kibocsátási célértékeket illeti, a számítások hogyha valami különleges jelenik meg a piacon, az visszahat a többi jár, járművere és nagyon örülünk e, annak, hogyha az extra kibocsátási célértékek megmaradnak, nem értjük, hogy e, miért, kéne az, miért ne kéne ezzel ösztönözni az ipart. Ezek a dolgok még nincsenek kint a piacon, nincsenek kint a piacon, tehát nincsen hatásuk se szeretnénk megőrizni a rendszeret, rendszert úgy, ahogy az van. És végül a vizsgálati eljárásokról egyelőre új tesztciklusokon dolgozunk, de ami nem tetszik nekünk az, hogy a bizottság még a folyamatban lévő eljárások idején folyamatosan kiagaz, ki akarja azokat az eljárásokat igazítani. Mi egy elfogadott vizsgálati eljárást akarunk, és nem kéne azt folyamatosan változtatni. Ezeket szerettem volna elmondani. Nagyon korán kezdtük a mai ülés, elnök asszony, ezért beszéltem lassan. Van még háromnegyed óránk, de szerintem ki fogjuk tudni azt tölteni, és befejezzük a vitát. Köszönöm szépen. Valóban, nagyon korán van, ezért, hagy, ezért voltam ilyen nagy lelkű az idővel. Nagyon sokan feliratkoztak egyébként a listára. Kramer úr. A következő, aki elégjelentéstevő az ALDE részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ALDE jelentéstevője vagyok ebben a témában. Nagy figyelemmel olvastam Markus Piper jelentés tervezetét, gyakorlatilag mindenben egyetértek vele, nem fogom megismételni mindazt, amit Markus Piper elmondott, de néhány dolgot azért kiemelnék. Úgy vélem, hogy a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó jogszabály túlságosan új, ezért nem lehet ismételten megnyitni ezt a kérdést, a Környezetvédelmi Bizottságban is árnyékjelentéstevő vagyok, és nagyon nehéz volt elérni a 147 grammos küszöbb értéket. A gyártási ciklus sokszor 10 év haszongépjárművek esetében, vagy gépko- tehergépkocsik esetében. Ugye nyilván azok a tehergépkocsik, amelyek 2020-ban kerülnek piacra, valójában ezek már le vannak, ezeket már a mostani modell szerint gyártják. Tehát olyan gépjárművek esetében, amelyeknek igen hosszú az életciklusa, talán nem túl felelősségteljes viselkedés. Ez nyilván lehetnének nagyra törőbb céljaink, céljaink is, de vannak olyan tanulmányok, amelyek, amelyek azt mondják, hogy ez túlságosan szigorú cél. Mond, nyilván vannak olyan reakciók, hogy, hogy többet kéne elérni, de szerintem ebből a jelenlegi szövegből kell kiindulni, és hát tudnunk kell, hogy mi történik majd 2020-ban, meg kéne várni, hogy a bizottság tanulmányozza azt, hogy mi az, amit el lehet érni, tehát meg kell várni a jelenlegi változások eredményeit. Számomra tehát a, a könnyű haszongépjárművek kérdése a legfontosabb. Nem vagyok ugyan tudós, de itt alapvetően matematikai kérdésekről van szó, a tesztelési ciklus, ezt már sokan kritizálták, a tesztciklusnak készen kell lennie mielőtt meghatározzuk, hogy milyen széndiokszid kibocsátási célértéket szabunk meg 2020 utánra. Hogyha az adat az adatokat megváltoztatjuk, akkor nyilván egy matematikai egyenlet szabályai szerint minden megváltozik, és így a teljes flotta esetében meg kéne változtatni a széndiokszid kibocsátási értékeket. A biztos is úgy nyilatkozott, hogy túlságosan korai ez a mostani időpont, először el kell készíteni az új tesztelési ciklust. Ami pedig a utas szállító autókat, a gépkocsikat illeti, a tagállamoknak különböző céljaik vannak, célkitűzéseik vannak különböző meghajtás típusokra, nem tudjuk, hogy 2020-ban milyen típusú meghajtások uralják majd a piacot. Akár most is lehetne ösztözőket kialakítani, hogy új meghajtási típusokat láthassunk 2020-ban. Hogyha milyen szuperkreditpontokat adunk meg a gépjárművek esetében, gépkocsik esetében, személygépkocsik esetében, akkor miért ne lehetne ezt megtenni a könnyű haszongépjárművek esetében vannak olyanok, vannak olyan haszongépjárművek, amelyek rövid távolságokat tesznek csak, meg ezek ne lehetnének elektromos autók. Új technológiákat is használni kell, szerintem ennek van értelme. Hogyha ezt a személygépkocsik esetében lehetővé tesszük, akkor miért ne lehetne az lehetséges a könnyű haszongépjárművek esetén. Egyetértek tehát Markus Piperrel, lesznek az egy módosítás, módosításom, de alapvetően semmi gond nincsen ezzel a javaslattal. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Tozanovski kolléga következik. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Köszönöm, elnök asszony. Az ECR árnyék előadójaként köszöntöm az előadó véleményét. Azt gondolom, hogy az ő véleménye nagyon észszerű. Fel kell ismernünk, hogy a könnyű haszongépjárművek közvetlen hatással vannak a versenyképességre, különösen a KKV-k esetében. A gazdasági hatás jelentős bizonytalanságot okozhat a gépjármű és a vállalkozási ágazatban is, különösen a KKV-knál, de gyakran beszélünk róluk, és gyakran beszélünk arról, hogy nekik segíteni kell, eh, hogy tevékenységüket kiterjeszthessék. Egyelőre a 147-es célérték az a felső határ. Szerintem nem lenne észszerű ezt a célértéket eh, tovább alacsonyabbra nyomni, hiszen a kollégák e- által említett tényekkel egyetértek. Egyelőre nincs elég, nincs elég adatunk, amire ezt alapozhatnánk. Nem tudjuk tehát, hogy ez milyen hatással lesz a sofőrökre. Az extra kibocsátási célértékek szerintem nagyon jól meghatározott dolgok nem igazán tudjuk meghatározni, hogy mely technológiát fognak választani, nem tudjuk, hogy merre, milyen irányban megy a fejlődés. Másfelől azonban az extra célértékek befolyás, befolyásolhatják a fejlesztést 2020-ig, mert addigra már jobban ismerjük, hogy mit tud az akkori technológia, és milyen fejlemények tört, történtek a könnyű haszongépjárművek piacán. Nagyon örülök tehát ennek a kiegyensúlyozott, észszerű megközelítésnek ilyen nehéz gazdasági helyzetben, amit a Európa elszenved, és nagyon örülünk ennek a hozzáállásnak, és nagyon örömmel működök együtt továbbra is az előadóval. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tozanovszki kolléga. Most Ródi úr következik. Eh, ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos Frank Brandt kolléga az árnyék jelentős tevő frakcióban nem tud eljönni, de valahol Brüsszelben veszett el a közlekedés miatt nem, tud ideér, nem tudott ideérni időben, ezért én helyettesítem. Van Bremt asszony azt javasolja, hogy támogassuk a 2025-ös célkitűzést, a 147 g per kilométeres 2020-as célkütőzés is támogatja. Támogatja azt is, hogy a tesztelési ciklust vizsgáljuk felül, illetve az úgynevezett szuperkreditet. Most pedig elmondanám személyes véleményemet. Véleményem szerint elég merész ez a dokumentum, egyfajta ösztönző ereje is van. Például a hibrid gépjárművek esetében ezen a ezen hibrid gépjárművek gyakorlatilag már, gyakorlatilag már elérhető kereskedelmi forgalomban, illetve könnyű haszon, gépjárművekről is beszélhetünk. Tehát rájuk is vonatkozhat mindez. Általában városi területeken használják ezen hibrid autókat, tehát mindenképpen hasznos lenne, hogyha ez az új változásájuk is vonatkoznak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Prodi úr. Vidal úr következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Jól tudod, hogy a közlekedés teszi ki az EU kibocsátás egyötödének eh, mennyiségét, különösen a közúti eh, közlekedés 70%-át eh, teszi ki ennek az egyötödnek. A bizottság javaslata tehát nagyon örvendetes, mert az egyik legfontosabb problémára utal, és energiapolitikán 2020-ig terjedő egyik legfontosabb célkitűzésére. A bizottság igazolja, megerősíti, hogy a 147-es 2020-ig elérendő kibocsátási célérték járható út. Ennek ismeretében mindent meg kell tennünk, hogy támogassuk az ipart ebben az átmeneti szakaszban. Piper úr jelentéstervezete, amely szerintem nagyon kiegyensúlyozott, jogosan felismeri, hogy a 2011-ben, 2020-ra megállapított célérték túlságosan nagy és ezt nem kéne tovább módosítani. A folyamatos, a célértékek folyamatos felülvizsgálata bizalmatlanságot, zavart teremt az iparban, és elő, elijeszti a fejlesztőket, újítókat, amely árt a globális versenyképességünknek. Ha új célkitűzéseket állapítunk meg 2020 20 után, akkor is egyetértek Piper úrral, hogy annak van értelme, hogyha kivárjuk a, a folyamatok véglegesítését, mielőtt új célértékekről határozunk. Végül nagyon örülök Piper úr megjegyzéseinek a az e- könnyű haszongépjárművekben. Az ipari átalakulásnak meg kell felelni a célkitűzéseknek. Egy 20%-os áremelést vezetünk be az új termékek esetében, és ezzel elég óvatosak vagyunk, hogy az ipar vállalkozóink ne ijedjenek el így a válság idején. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök. Köszönöm szépen, Vidal Quadras úr. Gyerek úr következik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, emisja co... Köszönöm szépen, elnök asszony. A széndiokszid kibocsátás autók esetében megmutathatja, hogy mennyire gazdaságok az autók. Nem akarom ezt összekeverni az klímaváltozással, de amikor a széndiokszid kibocsátásról van szó, új számításokat kéne alkalmazni, és nem csak a kibocsátást kell figyelembe venni az autó működése során, hanem az autó előállítása során is, hiszen az lehet, megkönnyíti a tervezést. Japán az első a világon, és Európa még csak nem is vezető szerepet kapott, hiszen nincs elegendő ösztön, innováció ösztönző politikai okok miatt eh, a Fiat eh, eh, gyártását Lengyelországból Olaszországba helyezte át, ezek a források megmaradtak, de nem használják fel innovációra. Az innovációs potenciál nagyon nagy a karosszériák esetében, motorok, gumik esetében, és az autogyártók irodáiban születik, új, születik so, sok új terv. Európa arra vár, hogy ez az áttörés megtörténjen, ezért kell támogatnunk a dokumentumot, amelyet a bizottság javasolt, szerintem eh, jó alapot ad. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rajl úr. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, Azt hiszem, amit elhangzott, az teljes mértékben igaz. Mi ugye az Ipari Bizottság vagyunk, ezért nagyon-nagyon óvatosan kell fogalmaznunk hogyha valóban meg akarjuk válaszolni azt a kérdést, hogy Európában hogyan lehet megőrizni az ipart, illetve a munkahelyeket. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek bürokratikus terhek, és fel kell tenni azt a kérdést, hogy egy intézkedés megfelelően van-e időzítve. Egy olyan szakpolitika, amely fél évente felülvizsgálja határértékeket, nem túl okos szakpolitika, nem alakítja ki a bizalmi hangulatot, és nem segíti az ipart, nem erősödhet az meg. Ez nem csak azért azoknak mondom, akik ezt most itt hallják, hanem a jövőbeli döntéseink szempontjából is fontos ez, és jó lenne, hogyha mostanában erőteljes üzeneteket fogalmaznánk meg ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy, meg, hogy meg, megmaradjon a verseny az európai iparban, nem szabad ezzel kapcsolatban hibákat elkövetni, tehát nem szabad folytonosan felülvizsgálni, ezt a bizottsággal is közöljük. Meg ki kell várni a különböző változások eredményét, és ez alapján lehet döntéseket hozni. Nem is értem, hogy az embereknek hogy jut az eszébe, hogy a technikai a technikai innovációk és a környezetvédelem hatását hogyan, hogyan keverik össze, illetve hogyan nem kalkulálják ezt bele a jövőbeli fejlesztésekbe. Azt jónak tartom, hogy akik, akiknek innovatív megoldásaik vannak, azok plusz pontokat kapnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Menin kolléga. De quoi parlons-nous exactement? Simplement de... Köszönöm, elnök asszony. vajon fenntartható sztenderdekről beszélünk, vagy arról, amit a fogyasztók akarnak. A szindioxid eh, káros az egészségre is, hogyha káros, a eh, jogszabályalkotónként az a feladatunk, hogy olyan eh, jogszabályokat alkossunk, és folyamatosan ellenőrizzük a széndiokszid kibocsátást, hogy az elősegítse az állampolgárok egészségét. Ezért egyidejűleg az ipar nem az a mechanizmus, amely, amelyet egyik napról a másikra át lehet alakítani. Hosszú távú perspektívákra van szükség, hogy a termelést kezelhessék. Mi ma arról beszélünk, hogy ami nagyon drága lesz, további teszteket bevezetni, de de arról soha nem beszélünk, hogy ez milyen hatással van az iparra, ha, ha a vizsgálatok többletköltségét nézzük, amely iparnak kell kifizetni, akkor látjuk, hogy a kettő között semmi eh, kapcsolat nincs, hiszen az egészségbe, biztonságba fektetett eh, eszközök sokkal kevesebbek, mint az ipari költségek. Én azt támogatom, hogy ne csak a teszteket eh, alakítsák át, és az elveket módosítsák, és kvótákat határozzanak meg a jelenlegi időszakra és a jövőre is, azért, hogy az európai ipar versenyképesebb legyen, hiszen tagadhatatlan, hogy olyan világ felé haladunk, ahol kevesebb lesz az ipari szennyezés, és minden elvi döntés, amelyet Európa meghoz, valahány mód, amelyről döntünk, előnyünket szolgálja, de egyidejűleg meg kell érteni, hogy ha az alacsony dioxid kibocsátást akarjuk elérni, ahhoz egy globális terv kell, ami nincs. Nincs, nincs ilyen a közötti közlekedésre sem, hiszen egyre több a kamion az utakon, és egy kollega mondta, az eh, az európai széndiokszid kibocsátás 70%-áért felel ez a forgalom. Meg kell tehát határoznunk azt, hogy miként védjük meg a fogyasztók egészségét és érdekét, de válaszolnunk kell az ipar érdekeire is, nem tekinthetünk el a felett, hogy ez nagyon sokba fog kerülni. Hogyha megnézzük, hogy milyen banki költségeket fizet ki abba az ipar, vagy az ilyenek az e- egészség, azt nem lehet hasonlítani. Dankeschön, Frau Lange úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Hogyha megnézzük a könnyű haszongépjárművek esetében az innovációs ciklust, akkor elmondhatjuk, hogy a 147-es célértéket, célérték megváltoztatását 2020-ig nem lehet megmagyarázni. Ezt a célkitűzést ebben a célkitűzésben megegyeztünk néhány évvel ezelőtt, emellett ki kéne tartani, nem szabad ezt most megváltoztatni. Azt hiszem, hogy így lehetünk, így lehet csak a kiszámíthatóságot megteremteni a gyártók számára. Ami a szuperkrediteket, a extra kibocsátási céltékeket illeti, 2020-as utáni időszakra. Rajl úr, úgy vélem igaza van. Az olyan innovációk, amelyek a normális ö, célértéken túllépnek, mindenképpen támogatandók a személygépkocsik esetében is igaz ez. A bizottság csupán egyetlen öko-innovációt hagyott jóvá az utóbbi időben, mert nagyon, fájda, nagyon hosszadalmas procedúra ez. Azt kéne elérni, hogy leegyszerűsítsük a dolgokat, és a jó ötleteket lehessen is hasznosítani. Úgy vélem, hogy az újabb innovációk esetében a a folyamatot egy, le kell egyszerűsíteni. Nem tudom, hogy a 100 ezeres határozó könnyű haszongépjárművek esetében a megfelelő száme. Mindenképpen úgy kell eljárni, hogy az innovációt segítsük. A 2020-as időszak után négy időszakra egyértelmű tervezés re van szükség, nem szabad csupán, csupán spekulálnunk, egyértelműen ki kell dolgoznunk, hogy mit miért gondolunk, mit miért írunk elő. Azon mindenképpen el kéne gondolkozni, hogy szükség van a új tesztelési ciklusra. Hát erről persze bár, bármennyit beszélhetünk, vitatkozhatunk, de hogyha 2015-re nincs ez meg, nem oldottuk meg a tesztciklus, soha kapcsolatos megegyezés, akkor a régit kell használnunk, mert ezzel csak elhúznánk a folyamatot. Tehát egyértelműen kell fogalmazni, hogy mit szeretnénk 2020 után, milyen irányba szeretnénk elmozdulni. Nem kell feltétlenül számosítani a célértékeket. Köszönöm Piper jelentéstevőnek adom meg a szót. A bizottság a következő jelentéssel együtt fogja ezt a témát tárgyalni majd később. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek a támogatást. A szocialisták és a zöldek kritikája megpróbálom beilleszteni a szövegembe. Langeur azt mondta, hogy a, szá, a százezres adag kicsit túl magas, ezt meg kéne vitatnunk. Ami az eljárást illeti, és hogy vajon lehet -e ebben kompromisszumot kötni, az a véleményem, hogy az én javaslatom alapul szolgálhat a tárgyaláshoz. Várom a önök véleményét. Köszönöm szépen. Bene, grazie kollega Pip. Jó, köszönöm szépen, Piper úr. A módosítások benyújtásának határidő január 30, 12 óra. Aztán február 21-én fogjuk ezt a kérdést megvitatni, és március, 18, március 19-én lesz itt az ütrében a szavazás erről. Térjünk át a következő témákra. Hollasszony. Hollasszony jelentéséről van szó, szóval meg is adom neki szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon érdekes volt a széndiokszid kibocsátásról szóló jelentés végét hallatni. Itt nagyon, nagyon hasonló témáról van szó személygépkocsik esetében. Nagyon fontos arra gondolnunk, hogy a személygépkocsik mennyiben járulnak hozzá a széndiokszid kibocsátáshoz. Ez a EU-s kibocsátások nyolcad része körülbelül, és hát növekszik az arány. Hogyha lecsökkentjük ezt a kibocsátási arányt, akkor azzal pénzt takarítunk meg a fogyasztóknak, illetve az üzletnek is, gyártóknak is, és ezzel azt a célt is teljesítjük, hogy kicsit függetlenítjük magunkat a egyre drágább olajimporttól. A 2020-2020 idős, as időszakban ez 27 milliárd euró megtakarítást jelent, és a következő 5 évre még további 30 milliárdot. Nos, először is azt szeretném elmondani, hogy mindez nagyon az első hírem egy jó hír, hiszen az előző, az első rendelet, az előző rendelet jó működik, sokkal gyorsabbak a különböző járási folyamatok. Ugye van egy mondás, hogyha valami nem romlott el, akkor ne próbáljuk el megjavítani. Nos, ezen elv alapján készítettem el a jelentést, Szerintem a 2020-is időszakig eh, nem szabad túlságosan beleavatkozni a dolgokba. 2020-as év nagyon fontos év a gépkocsi gyártásnak. Szerintem a 2020-as időszak utáni 2020-as év utáni időszakot kéne eh, vizsgálni, hiszen addig tart a Horizont 2020-as program. Tehát az 2020-as évig nagyon sokat szerintem nem nagyon kéne változtatni a dolgok jelenlegi ellensem nézzük a 2025-ös célkitűzéseket, egy kicsit aggasztóan hallottam azt, vagy aggódva hallottam azt, hogy a 2025-ös év utáni időszakot meg se tárgyaljuk. Az ENSZ EGB vizsgálati eljárást addigra, addigra fogják véglegesíteni. Az iparnak arra van leginkább szüksége, hogy legyen idejük arra, hogy alkalmazkodjanak az új EU-s és egyéb jogszabályokhoz. Szerintem már most meg kéne jelölni, vagy ki kéne jelölni azt, hogy milyen úton kiválunk később haladni. Tehát egyfajta kontinuitásra van szükség, továbbra is megtakarításokat kell kieszközölni a gépkocsi gyártásban. Nincsenek nagyon szigorú célkitűzéseink a 2025-ös év után. Olyan dolgokat javaslunk, amelyeket el lehet érni úgy is, hogy a teljes gépparknak a 10%-a nagyon alacsony kibocsátású, vagy a teljes géppark 20%-a hibrid gépjármű. És ez lehetséges a különböző tanulmányok szerint. Nos, azt nem szabad elfelejteni, hogy egy gépkocsi életciklus alatt a fogyasztó takarít meg, hiszen kevesebb üzemanyagot igényel az autó. Tehát szerintem már most el kéne kezdeni megtárgyalni a 2025-ös célkitűzéseket. Van még egy dolog, ahol eltérő a véleményem a bizottságtól, ez a szuperkreditek, az extra kibocsátási célértékek kérdése. A 2020-as évig tartó időszak szabályaiba szerintem nem nagyon kéne beleszólni, de gondolkodjunk csak el azon, hogy a krediteket hogyan alakították ki. Hát a gyártóknak mindenképpen ösztönzőkre van szüksége, nem szabad mindenképpen tisztában kell lennünk azzal, hogy nehéz dolog csökkenteni a, a gépkocsi kibocsátását. Hogyha azonban olyan rendszert állítunk elő, hogy egy elektromos gépjármű két hagyományos gépjárműnek számít, akkor ezzel azt érjük el, hogy a célkitűzésünk lesz gyengébb. A, az USA-ban egy más rendszer van, úgynevezett rugalmas mandátum. Általános célkitűzést érnek el az összes gyártóra, és hogyha túl teljesítenek, akkor a célkitűzésben foglaltakat csökkentik. Tehát ott is van ösztönző erő. 2020 utántól szerintem is erre a rendszer, szerintem nekünk is erre a rendszerre kéne áttérni. A szuperkreditekkel kapcsolatban nagyon komoly a vita, és talán 2020 utántól egy új rendszert is be lehetne vezetni, ami a tesztelés ciklust illeti, ezzel van egy elég nagy gond, legalábbis a választó körzetemben azt hallottam, hogy az emberek nem bíznak ebben a rendszerben, mert ez nem tükrözi az igazi vezetési körülményeket. és az ENSZ EGB eljárás ugye túl lassú. Meg kéne nézni azt, hogy hogyan lehetne a tesztelési ciklust valósághűbbé tenni, hogyan lehetne független ellenőrzéseket kialakítani, mindenképpen ki kéne értékelni ezt a rendszert. Még egy dolog, jelenleg a tömeg alapján mérjük a kibocsátást, de elképzelhető, hogy a lenyomat alapján kéne ezt vizsgálni. Véleményem szerint nagyon fontos tehát a méret, hiszen az emberek is ebben gondolkodnak. Én nem azt akarom ezzel mondani, hogy most változtassuk meg a ö, számosítás módját, hanem 2020 után, és erről már most kéne tájékoztatni a gyártókat. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen, holasszony. Bremt kolléga következik. Köszönöm, u, voorzitter. Uh, mijn excuses had er bij het vorige... Um... elnök asszony, elnézést kérek. Itt kellett volna már lennem az első, előző napi rendi pontnál is, de a belga mobility, mobilitás rendszertnek útjában állt a hideg idő. Nagyon fontos ez a téma, amit eh, napirendre tűztünk. Valóban tömegközlekedéssel járok, jö, jö, vonattal és villamossal értem ide, az ember szeret következetes lenni abban, amit tesz. Nagyon fontos ez a téma, nagy hatással lesz az iparra, különösen az autóiparra. Jelentős problémákat okozott az én országomban is. néha kétségbe vonjuk a célok megvalósítását, de az ellenkezője az ér, érvényes. Az iparnak kéne adnunk valamit, amire számíthatnak, hogy tudják, hogy merre kell tartaniuk. Ambiciózusnak kell lenni, és el kell várnunk az ipartól is ugyanezt. Először is a meghatározott célérték 2007-ben ehhez ragaszkodnunk kell, és ez biztonságot ad az autóiparnak is. Tudniuk kell, hogy mik a célértékek, mire, merre fel kell haladniuk. Ami a gyártók többségét illeti, ez nem igazán gond, hogy ezt a célértéket 2020-ra elérjék. Arra van azonban szükségünk, hogy 2025-re is megállapítsuk a célértéket, és ott ugyanazt a gondolkodást kell használnunk, meg kell néznünk, hogy mi, vár, mi a jövőben, és meg kell mondani az iparnak, hogy merre tartsanak. Ezt úgy kell végrehajtani, hogy nem veszük figyelembe a tesztciklusokat, amelyet folyton év, évként használják fel. Elég információ áll rendelkezésünkre, elég, e, elegendő tudományos adat azért, hogy a 2025-ös célértékeket meghatározzuk, és ez fontos ahhoz, hogy az innovációt stimuláljuk és biztonságot nyújtsunk az iparnak is. Nagyon sok vita zajlott e, az ökotervezésről, az ökodizájnról és az ehhez kapcsolódó dolgokról, a extra kibocsátási célértékekről, nem önthetjük ki a gyereket a fürdővízzel, ezek a rendszerek, módszereket ki kell igazítanunk, el kell érnünk, hogy elérjük a célokat azáltal is stimuláljuk az újítást, de nem kéne lehetővé tenni, hogy az ipar olyan eh, gépjárműveket állítson elő, amelyek nagyon szennyezik a környezetet. Azt kell megnéznünk, hogy hogyan kell felhasználni a kibocsátási célértékeket és az ökodizájnt azzal, hogy anélkül, hogy joghézakokat teremtenénk. Ami a tesztciklust illeti, az jelentős probléma. El kell érnünk, hogy a tesztelések által felhasznált értékek a meg, a valóságnak meg, és ezzel még sok munkát kell elvégeznünk. Az én frakcióm mindegyikről fog majd belnyújtani módosítást. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ma reggel a francia sajtóban felmerült a kérdés, hogy bezárnak bizonyos autóipari gyártó sorokat, Renault például az országban is, illetve a kontinensen is történnek ilyen gyárbezárások, és az a helyzet vetődik fel, az a helyzet, az a kérdés vetődik fel, hogy hagyjuk-e az autógyártókat egyedül megbirkózni ezzel a túltermelési válsággal, a nemzetközi versennyel, illetve a keresletcsökkenéssel, vagy Európa magára vállalja ezt a problémát, és hozzájárul az autópiac modernizálásához, a gyártás modernizálásához. Amikor ezzel a dossziéval foglalkozunk, és amikor találkozunk az iparák képviselőivel, gyakorlatilag kivétel nélkül minden európai társaság azt mondja nekünk, hogy bánjunk csínyán a, az új szabályozással, mert veszélyeztetné az egész iparágat, és ugyanezt az érvet hozták fel öt évvel ezelőtt is, amikor ez a rendelet eredetileg megszületett, megjelent. Tehát ebben a helyzetben van egy politikai felelősség is, mi szerint gondolunk-e a többre, mint az európai autóipar, hagyunk egy kis lélegzetvételnyi időt az autóiparnak, vagy Európa gyakorlati lépéseket is tesz. Én a második lépésnek vagyok a híve. Minden elemzés azt mutatja, hogy egy erősebb ösztönzéssel lehetne olyan autókat gyártani, előmozdítani, amely kevesebbet fogyaszt és kisebb a kibocsátása. Hogyha megnézzük országról országra a tanulmányokat, akkor azt látjuk, hogy a, amely motor frissen fejlesztett, az kevesebbet fogyaszt nyilván, és kevesebb a kibocsátása. Ez egyrészt innovációs szempontból jó, másrészt a hozam szempontjából is jó, és jó a foglalkoztatás szempontjából is. Tehát jó a foglalkoztatás szempontjából, jó a kereskedelmi mérlegünk szempontjából, beleértve az olajimport csökkentését is, és hát a másik oldalon, export oldalon eh, a modern autóink is eh, jobban eladhatók a gyorsan fejlődő világ eh, piacain. Keleten vannak nagyon gazdag fogyasztók, akik számára eladhatók ezek, akiknek eladhatók ezek, a, ezek az új típusú autók is. Tehát 2020-as célkitűzések reformja a 80 gram és az a javaslat, hogy a szuperkrediteket kiiktassuk, és nagy mértékben megreformáljuk a kibocsátási teszteket, sajnálatos módon ezek az ötletek hozzájárulnak ahhoz, hogy úgy nézünk ki, mint akinek nincsenek ambíció igazán. Tosanovski kollega követ. Děkuji, paní předsedkyně. Já, eh, protože už vlastně... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Az előző napi rendi pont hasonló témával foglalkozott, de itt kicsit más területre kerültünk, egyetértek, hogy nagyon nehéz ezt a döntést meghozni. Vajon legyünk-e ambiciózusabbak a formális előíró intézkedésekben, vagy Adjunk-e több mozgásteret a piacnak? Vajon figyelembe vegyük-e, hogy az emberek olyan járműveket akarnak venni, amelyek üzemanyag takarékos, takarékosak, gazdasági nyomás alatt vagyunk, az egyértelmű. A vita arról szól, hogy mi a jobb taktika. Én az óvatosságot javaslom. Szerintem nem kéne túl messze mennünk az administratív intézkedésekben. Egyetértek az előadóval, nem kellene új bizonytalanságot bevezetni az ipar számára az új célkitűzésekkel, hiszen a gépjárműgyártók gyakran másféle termelés is folytatnak, nem csak autókat gyártanak, sok beszállítójuk van, és egyéb gazdasági tevékenységet is folytatnak. Ezért járnék el óvatosan akkor, amikor tanácsot adok újabb a 2020-as utáni időszak célkitűzéseiről vitatkozhatunk róla, annak sok indoka van, de meg kell néznünk, hogyan fejlődik az ipar. Az autógyártók gyakran be kell zárni a telepeiket. Sajnos ők is ugyanolyan gazdasági nyomás alatt vannak, mint mindenki Európában. Másfelől azonban küzdenek az innovatív, innovációs ciklusokkal is. Azt is gondolom, hogy az extra kibocsátási értékekkel kellene motiválni a gyártókat, hogy új technológiákat fejlesztenek ki. Én azt támogatnám, hogy ezeket megtartsuk nem, kell, nem le, administratívan nem dönthetünk a nagyobb számú elektromos vagy hibrid autók gyártásáról. Lehet, hogy még egészen mással áll elő az ipar, ami mindenkit meggyőz, és ez az lesz a helyes út. Tehát jobb lenne, ha nem mondanánk meg nekik, hogy mit kell tenniük. A mi frakciónk mindig is következetesen a, az ambíciók mellett fog érvelni, de azt nem tehetjük a gépjárműipar kárára. Tudnunk kell, hogy miként lehet őket összönözni, és azt kell megnézünk, hogy miként alakulnak a dolgok. A kibocsátási határértékek, amelyeket most határoztunk meg, azt meg kell erősítenünk, nem lehet ennél drámaibb határértékeket meghatározni az ipar rovására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Péper úr következi. Köszönöm szépen, elnök asszony. A zöldek egyértelműen azt mondták, hogy több, több, több szabály kell. Legyünk gyorsabbak, magasabbak, stb. Persze, hogy állandóan szabályokat kérünk számon, akkor vajon mi történik a piacokkal? Azok meggyengülnek, és kevesebbet fogunk termelni. Tehát meg kéne nézni azt is, hogy iparunk termékei mennyire versenyképesek a világban. Szerintem a zöldek és a szocialisták véleménye ebben a kérdésben nem túl előremutató. Brözina asszony sajnos nem tud itt lenni, ezt elfelejtettem mondani az elején, és eh, néhány dolgot ő is szeret, ő is üzent. Hol asszonynak azt szeretném mondani, hogy megköszönöm, hogy támogat minket a 2020-ig 20 megszabott célértékekben. Azután a vonatkozó időszakra viszont a 70 g-os célérték túlságosan magas. Ha megnézzük a családi autókat, hol asszony, akkor hát jó lenne, hogyha elég nagy lenne az autó ahhoz, hogy még a siléc is beférjen. Jó lenne, hogyha egyáltalán lenne annyi pénze a családoknak addigra, hogy meglegyen az autójuk. Tehát jó lenne, hogy egy átlag európai család meg tudna magának engedni egy normális autót, de hogyha az autók egyre drágulnak, akkor ez nem biztos, hogy elérhető. nem biztos, hogy van annak értelme, hogy egyre drágábbak az autók. Ezt a 70 grammos célkitűzés 2020-ra nem igazán támogatom, hogy most ezt, le, most ezt rögzítsük. Talán 2025 lenne a, a, a legkorábbi időpont erre. További kutatásokra van szükség, hogy rögzítsük a célkitűzéseket, addig is meg kell nézni azt, hogy hogyan alakul majd a tesztelési ciklus. Ami a szuperkrediteket illeti, új, új találmányokra, innovációkra van szükség, amelyek költséghatékonyak, és szeretnék, hogyha 2020-ig megmaradnának a szuperkreditek. Hol azt mondja, azok a korlátozások, amiket belevett a jelentés tervezetében, szerintem nem feltétlenül jók, de próbálunk kompromisszumokat elérni. Köszönöm. Prego. Dankeschön, Herr Pieper. Ich denke, die europäische... Köszönöm szépen, Péper úr. Azt gondolom, hogy az európai széndiokszid jogszabály fokozta az ipar helyzetét. Látják, hogy minden jogszabály ugyanabban az irányba halad ha az európai autóforgalmat nézik, nem igazán van miről panaszkodni e, a globális piacon elfoglalt helyükről. Hadd tegyek néhány megjegyzést. Nem kéne várnunk e, erre a fenyegető világciklusra. Az emberek tíz évről beszélnek, és ez nagyon összefügg a versenykérdésekkel, hogy vajon az amerikaiak eh, beleegyeznek a világszintű testciklusokba. Na azért, hogy eh, a 2020 utáni időszakra eh, terveket alakítsunk ki, le kell folytatnunk a vitát a világszintű ciklusokról, hogy kell -e nekünk egy ilyen vagy sem. Különben csak folyamatosan ezen rágódnánk, és még nem is beszéltünk a motorbiciklikről, kamionokról. Végtelen lenne a vita a tesztek világszintű ciklusáról. Meg kell néznünk, és meg kell határoznunk, hogy mit teszünk 2020 után. Perspektívára van szükségünk 2050-ig is, amivel a bizottság tanulmány is foglalkozik. Most kell megkezdenünk a következtetéseket levonni, ami pedig az extra kibocsátási értékeket életi Piper úr szerintem nem kell ezt összekapcsolni a, térfoga, a tömeggel és az ipari politikával, hiszen kisgyártók is készítenek autókat, és neki könnyebb a feladatuk, mint a nagygyártóknak. Ha az eladott ö, egységeket nézzük meg, az sokkal ér, ö, ö, észszerű megközelítési mód, mint az abszolút tömegek. Az ökoinnováció már nagyon előre haladott a könnyű gépjárművekben. Neki könnyűvé kell tennünk, hogy az innováció a piacra kerülhessen, gyorsabban a piacra kerülhessen. A bizottságnak szól a kérdésem, hogy vajon jó, jóvá hagytak-e egyet is akár az elmúlt években a bizottságnak, egy, egyszerűsített eljárásokat kéne előállítani hogy jóváhagyhassuk az ökoinnovációt, egyébként elakadnak a jogszabályok erdejében. Nincs egyértelmű szabályokat kérünk a szuperkreditekre, és meg kell határoznunk a 2020 utáni lépéseket. Köszönöm szépen, Langen úr következik. Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal zurückblicken in das Jahr 2000. Köszönöm. Szeretnék 2008-ra visszanézni. Eh, ez els, a 2008-as kompromisszumokra, illetve feltételekre, eh, akkor is azt mondtuk, hogy nagyon ambíciózus a eh, célkitűzés, és komoly zavarokat fog okozni. Ehhez képest aztán, vagy ennek ellenére, a zöldek még ennél is ambíciózusabbakat akartak, mi ezt nem fogadtuk el, mégis mi Eh, az innováció pártjánál. Eh, amit a bizottság eh, most javasol, az iparpolitika, annak sok köze nincs a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Itt olyan restrikciókról is szó van, mint a repülés kibocsátás korlátozása, mármint a repülők által kibocsátott anyagok kibocsátása. E, azért volt sikeres e, eddig ez a politika, mert egy kombinációját alkalmaztuk olyan eszközöknek, mint a szuperkreditek e, és az innováció, hosszú távú célkitűzéseket fogalmaztunk meg, hogyha most is új eh, hosszú célkitűzést eh, fogunk megfogalmazni, mint az ambiciózus 95 eh, gram, és amit ráadásul holasszony tovább akar faragni, a, a, akkor szerintem túl sokat várunk el az ipartól, és azt gondoljuk, hogy mi többre vagyunk képesek, mint a mérnökök. A 70 gram azt jelenteni, hogy 100 kilométeren 3 literes fogyasztást engedélyezünk. Ez illuzórikus, egész egyszerűen ez elérhetetlen célkitűzés. és aztán itt halljuk, hogy vitatkoznak, illetve panaszkodnak az emberek, hogy túl nagyok az autók, a fogyasztók nem részesülnek eléggé a, a haszonban. Ami pedig a footprintet illeti, eh, korábban is Holasszony eh, már 75 eh, grammot javasolt, Ennek ellenére mi más kompromisszumot találtunk. Az ipar mégis megpróbált reagálni. Nem értem, hogy miért nem tud a bizottság egy konzisztens, robusztus iparpolitikát kialakítani, miközben panaszkodnak azért, hogy nem kapnak elég támogatást, nem is értem, hogy miért nem vagyunk mérsékeltebbek. Jahre nach dem bestehenden sein, sondern zum Beispiel 15 Jahre. Öt év alatt nem valósulnak meg ezek a célkitűzések. Im Jahre 2020. Danke. Nem, nem, lehet el, nem lehet elérni 2025-ig a 70 grammos célkitűzést. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm. a bizottság javaslata, hogy meg változtassa a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos előírásokat, hasonlít a korábbi jelentéshez is. is. Most azért, hogy a hatékonyságot emeljem itt a szakbizottságban. Azt javasolnám a titkárságnak és a koordinátoroknak is, hogy eh, ezt a két rendeletet eh, máskor együtt eh, vitassuk meg, mert alapvetően ugyanazokról, ugyanazok, ugyanarról a dologról szól. Tehát legyen ez az egész egy napi rendi pont, ez csak egy, ez csak egy javaslat. Ami hol az, hogy véleményét illeti fontos dolgot állapított meg, ez a célkitűzés a nagyban a fogyasztóktól függ. Emellett köszönet illeti holasszonyt azért is, mert az emisszió E, hivatalos adatok és a tényleges kibocsátások közti különbségre felhívta a figyelmet. E, meg kell állapodnunk egy új számítási metodológiában, hogy a pontatlanságokat elkerüljük, ugyanakkor meg kell várnunk a könnyű haszonképjárművekre vonatkozó új harmonizált e, rendszer, a VLTP kialakítását nem lehet azelőtt meghatározni a mi új adatainkat. Jó lenne egy kis stabilitás ezen a területen. Én sem látom értelmét annak, hogy 2025-re most célkitűzéseket vállaljunk. Megerősítjük a 2020-as célkitűzést, de szerintem nem kell 2020 a nötre e, célkitűzést megfogalmaznunk, mielőtt még látnánk, hogy hogy alakulnak a 2020-ra vállalt e, adataink. Már most is egy ambiciózus célkitűzésünk van, jobban tennénk, hogyha ennek elérésére koncentrálnánk, és majd akkor foglalkozzunk az új célkitűzésekkel, amikor több tudás kerül a birtokunkban, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet tovább csökkenteni a kibocsátásokat. Tehát nő a szakértelem, köszönöm. Krámer úr következik. Ja, vielen Dank. Um... Fiona Hall föl is Köszönöm szépen, megköszönöm Fiona Hall véleményét. Ha jól értem, akkor az most itt a kérdés, hogy mi lesz majd 2020 után. Ugye javasolták a 90 grammos célkitűzést, Majd néhány félreértés a jelentése, hogy a véleménnyel kapcsolatban nincs egyértelmű kapcsolat a nagyra törött széndiokszid kibocsátás célkitűzések, illetve a gépjármű ipar sikere között. Az európai gépjármű iparnak nagy, nagyon komoly ipari, illetve gazdasági problémái vannak, felmerül az is, hogy akár nem éli túl mondjuk a válságot az európai gépjárműgyártás, és ez független attól, hogy milyen eh, kibocsátási célkitűzéseket adunk meg. Európa élen jár a széndiokszid kibocsátás területén, illetve a ütemezés terén. Ha megnézzük a 2020 utáni időszakot, akkor nyilván vannak annak korlátai, hogy mit az, ami műszakilag megvalósítható és hát azt is figyelembe kell vennünk, hogy a piacon is el kell tudni mindezt adni, akkor mindenképpen be kell kalkulálni a könnyű haszongépjárműveket is. Tehát abból kell kiindulni, hogy mi az, amit megengedhetünk magunknak, mi az, amit ki tudunk fizetni, milyen típusú gépjárműveink vannak, milyen technológiánk vannak. Elkezdem gondolkodni, lehetne 60, 70, 75 gramma határérték, de azt hiszem, hogy időre van szükségünk, hogy, hogy ezen igazából elgondolkodjunk. Vele Lángéval nem tudok egyet érteni, és Bremt asszonynal sem. Nem hagyhatjuk nyitva ezt a kérdést hogyha új tesztciklus jelenik meg, akkor azt kell majd használni nem, hasz, nem lehet egy új tesztciklust úgy bevezetni, hogy nem tudjuk pontosan ennek a jellegzetességét, nem ismerjük ezeket. Ez egy matematikai kérdés, nem politikai kérdés, tehát mindenképpen meg kell ezt az új tesztciklust ismerni. Elnök, köszönöm. Most a bizottság képviselőnek adom meg a szót, hogy az előző két jelentésről mondja el a véleményét. Thank you, Madam Chair, and thank you to Mr. Pieper and Ms. Hall for... Köszönöm elnök asszony, és köszönöm eh, Piper eh, úrnak is. Eh, nos, menjünk vissza egy kicsit a könnyű haszongépjárművekre. Két dologra koncentrálnék, először is a felülvizsgálati eljárásra, és másodszor a szuperkreditekre. Ami a felülvizsgálatot illeti, a bizottság azt mondta, hogy 2014-re kész lesz a felülvizsgálati eljárás, és hosszabb távú célok is megfogalmazásra kerülhetnek. Ez egyébként egybevág azzal, amit korábban csináltunk. 2012-ben fogadtuk el a 147 grammos célkitűzést. Tudjuk, hogy a, személy, a haszongépjárművek termelési ciklusa hosszabb, mint a gépjárműveké, és ha 2014-ben döntünk, akkor 9-10 évre tekintünk előre, megint csak megadva a gyártóknak a jogbiztonságot. Fontos az is, hogy globális iparágról van szó, a világpiacon versenyeznek ezek a termelők, beszéltek itt többen a közlekedési fehér könyvről, illetve a roadmapről. Valóban mind a kettő hosszú távú ambiciózus célkitűzéseket fogalmaz meg a széndiokszid kibocsátás csökkentéséről, mind a közlekedési ágazatban, mind pedig a gazdaságban, mint ö, ö, ö, nagy egységben. De éppen ezért van értelme annak, hogy a, a gépkocsi gyártásban is megfogalmazzunk hosszú távú célkitűzéseket. Ami a szuperkrediteket illeti, érdemes megfogalmazni, hogy eh, a 2017-es célkitűzés a 170 g per kilométer, a 2010-ben eh, eh, a 181 g volt a kilométerenkénti kibocsátása a haszongépjárműveknek. Valójában a szuperkredit rendszer gyengítette ezt a célkitűzést. Először is a küszöb az 50 gramról 87 grammos átlagra csökken, növekszik, emellett egy szorzót is meghatároztak, és 2017-ről 2019-re módosítottunk egy eh, dátumot, és eh, ráadásul megemeltük a plafont 25 eh, ezerről 100 ezer egységre, ami gyakorlatilag megfelel a Volkswagen vagy a Daimler éves eladásainak tehát a 175-ös gramos célkitűzést már is gyengítettük pedig elérhető lenne. Ami a hosszú távú célkitűzést illeti 2020-ig, mi úgy gondoljuk, hogy ez haszongépjárművenként 450 eurós pluszköltséggel elérhető. Ugyanakkor a szuperkreditek eh, gyengítik ezeket a célkitűzések, amely hozzájárulna ahhoz, eh, hogy 2020 és 2030 között további 2 millió tonna széndiokszid kibocsátás legyen az előzetes elképzelésekhez képest. Érdemes odafigyelni az Eurocommerce, illetve az Európai Kisvállalkozások Szövetségének véleményére is, amelyek ambiciózusabb eh, célkitűzéseket szeretnének, 118 g-ról beszélnek, tehát a kisvállalkozások eh, azt, keret, azt szeretnék, és az ipar is azt szeretné, hogyha szigorítanánk a célkitűzéseken. Emellett eh, beszélnék még valamiről, ami mind a két véleményhez tartozik, ez a tesztciklusra vonatkozó problémakör. Az európai tesztciklus a jelenleg megszokott, ehhez vannak hozzászokva a termelőink. A VLTP azonban mm, egy ENSZ folyamat fejleményeként lett kialakítva, és az UNECP folyamatot most idén véglegesítik. 2014-ben megszületnek majd a végrehajtási szabályok, amelyek az európai jogalkotásba beemelik ezt az új javaslatot. Mind a két javaslatban mi azt mondtuk, hogy a teszt ciklust ki fogjuk igazítani az igények szerint. Oda kell figyelnünk a VLTP és az ENSZ fejleményekre is. Ami a hosszú távú célkitűzéseket illeti, az amerikaiaknak van 2025-ös célkitűzésük, ugyanakkor a 70 g-os célkitűzés 6%-os éves csökkentést jelentene, a jelenlegi technológiával, a hibridizációval nyilván ez elérhető. A bizottság hatástanulmánya már a 70 g-os célkitűzést 2020-ra megvizsgálta. Ez természetesen költséggel jár, ugyanakkor a haszon oldalon ennél sokkal jelentősebb megtakarítások jelentkeznének. A e, szuperkredit módosítás ról elmondhatom, hogy a bizottság ezen sokat gondolkozott, ez látszik a, e, az előkészítő anyagokon is, technológiailag semleges e, dologról van szó, amely ambícióz, ambícióra sarkalja a gyártókat, ugyanakkor csökkenteni a megtakarításokat 2020 és 2030 között. hogyha a bizottságnál magasabb szorzókat eh, szavaznak meg, fogadnak el, akkor annak szintén alacsonyabb megtakarítási következménye van. Akkor most beszélnék eh, a footprintről, a lábnyomról. Eh, ezt is megvizsgáltuk, és Eh, megint csak eh, költség-haszon eh, tanulmányokat végeztünk. 2020-ig megvalósítani ezeket felvet bizonyos problémákat, és megvalósítási problémák is jelentkeznek. 2020 után azonban, és ezt már jeleztük is a, jeleztük is a gyártók felé, ezt újra meg kell fontolni. Az eko innovációval kapcsolatban is megfogalmazódtak itt kérdések. Ez a munka, ennek vizsgálata folyamatban van. Egy eko innovációt már jóvá hagytunk, és egyet pedig jelenleg dolgozunk fel. Bene, ci scusiamo, ma purtroppo... Köszönöm. Elnézést kérek az én hibám, de késésben vagyunk túlságosan sok időt hagytam a hozzászólásokra, és hát van még egy nagyon fontos témák, és 11-kor itt a miniszter. Úgyhogy hol asszonynak adom meg a szót, és aztán ezt le kell zárni. Tessék, köszönöm. Thank you, and thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a véleményét. Nagyon sokat segített nekem. Különösen örülök, mert eh, az, az érzésem, hogy nagy az egyetértés, nem kéne belenyúlnunk a 2020-as célkitűzések eh, alapvető struktúrájába. Ezt, ezt örömmel hallottam. Néhány dologra szeretnék reagálni. A globális versenyképesség kérdésében egyetértek Lange úrral, óvatosaknak kell lennünk, nehogy lemaradjunk a világ mögött. Nem csak az EU nevében lépünk, hanem és, az, és azt nem akarjuk elérni, hogy a, a mi iparunk e, lemaradjon a versenyben, ne, ne legyen versenyképes ezen a piacon, amely folyamatosan egyre nagyobb e, célkitűzéseket e, állapít meg. Ami az megengedhetőséget e, illeti, a bizottság is igazolta, hogy a vásárlási ár lehet, hogy magas, de hosszú távon pénzt takarítunk meg, a kis, kisvállalkozások furgont vehetnek. Folyton naponta kapok panaszt arról, hogy milyen, milyen sokba kerül az üzemanyag. Ez a legnagyobb aggodalma az embereknek, és jogosan nekünk is ezekén aggódni, hiszen hogyha nagyon sok pénzt veszünk el a helyi gazdaságokban, meg kell néznünk az tartó ciklus, akkor azt látjuk, hogy a vállalkozásokat segítjük, segítjük azzal, hogy a fogyasztásokat csökkentjük. Lange úr mondta, szeretnék tisztázni, átlagos célkitűzésről beszéltünk? Én ilyet nem mondtam hogy minden eh, autónak 70, a 70 g-os célkötözést kéne elérni 2020-ra, de mintha valami ilyesmit mondott volna. Ez az átla, jelenleg érvényes át, átlag. Köszönöm szépen eh, Vidal úrnak a kereslet stimulálásáról szóló megjegyzését. Nagyon frusztrál engem az, hogy a, nincs módom a preambulum belekezdésekben a dokumentumra hivatkozni, de szerintem nagyon fontos hogy mit tesznek eh, a kormányok és a helyi önkormányzatok, hogy a legjobb gyakorlatokat segítsék elő, hiszen remek példákat látunk az elektromos eh, és alacsony fogyasztású eh, gépjárművek kialakításának. Végül pedig a tesztciklusról és az ENSZ-EGB tanulmányáról. Az a gondom, hogy csak várnunk kell. Mi európai politikusok, európai döntéseket hozunk. Szerintem nem helyes az, hogy feltartjuk ezüket, mossuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy rábízzük az ENSZ bizottságára a döntést. Mi felelünk azért, amit európai szinten csinálunk. Van egy európai tesztciklusunk, ahogy a bizottság is elmondta. Az a felelősségünk, hogy azt felülvizsgáljuk, kiigazítsuk, és hogy a bizottság is folyamatosan mondja, ők meg tudják csinálni ezeket, az UNECE is meg tudja, tehát az NSZGB is meg tudja csinálni a saját kiigazításait, amikor arra van szüksége. Nem moshatjuk a kezünket, nem mondhatjuk azt, hogy nem, nincs beleszólásunk abba, ami történik. Nekünk az a felelősségünk, hogy politikusként a megfelelő döntést hozzuk meg. Végül a kollégámnak, Rámer szeretném elmondani, hogy ez a személygépjárművek eh, széndiokszid kibocsátásáról szóló rendelet, nem az autópark védelméről szóló rendelet, és az a szomorú tény, hogy eh, van így ilyen rendelkezünk, eh, ez a, ez a probléma a, a széndiokszid kibocsátási rendelet mellett. A mi feladatunk az, hogy ez hatékony lesz. Köszönöm szépen. Grazie, le kolléga. Köszönöm, hol asszony? A módosítók benyújtásának határideje január 30-a dél, és március 18-án fogunk erről szavazni. Vidal Quadras úr azt javasolt, hogy a két jelentést kapcsoljuk össze, közös vita legyen erről. Nos, hát erre, ehhez csak egy dologra van szükség, hogy a két jelentéstevő megegyezzen ebben. Térjünk át a következő napi rendi pontra és közben ne felejtsük el, hogy 11 órakor megérkezik hozzánk az ír miniszter, Pat Rabbit, ez az első látogatása itt a parlamentben, és ezért nagyon-nagyon szigorúan fogok eljárni az idővel. Elnézést kérek, hogy késésben vagyunk, de hát mostanában kezdve tényleg szigorú leszek. A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során, és ezen adatok szabad áramlása. Kelly úr jelentése tessék. 5 perce van Kelly úrnak. Uh, uh, Köszönöm, nem is kérek öt percet, mert uh, nem is nagyon áll rendelkezésünkre sok idő. Összességében annyit mondanék, hogy most lépünk kritikus fázisába a megbeszéléseknek 917 módosító van egyelőre, ami azt jelzi, hogy hatalmas az érdeklődés az anyag iránt. Előzetesen annyit mondanék, hogy Markus Piper és Fiona Hall szavait lehetne megismételni az európai és globális versenyképességről, illetve arról, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha a rendelet hatályba lép, megvalósul, és ha megvalósulnak Albrecht raportőr javaslatai. Ennek tudatába kell lennünk. A karácsony előtt elkészített hatástanulmány meglepő módon ignorálva lett részben de nekünk itt az ITRE szakbizottságban figyelembe kell vennünk ezt a tanulmányt. Kicsit aggasztó, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha valaki védelmezni akarja a vállalkozásokat és a vállalkozókat, akkor úgymond el, ellene van a fogyasztóknak, holott valójában ugyanaz a választói rétegről beszélünk, ugyanarról, mert a KKV-k is fogyasztók, eh, amikor fogyasztói minőségükbe lépnek fel, tehát eh, figyelembe kell vennünk eh, azt is, hogy hogyan, milyen hatással van az iparra egy jogszabály. Frakciótól függetlenül azt gondolom, hogy kötelességünk ebben a bizottságban különösen hogy odafigyeljünk az ipar e, aggályaira és javaslataira. Én ezeket a saját módosítóimban figyelembe vettem. Nem akarom e, az összeset e, összeset felsorolni. Amennyiben lejár az öt percem, nyugodtan szakítson meg, elnök asszony. A második cikkhez benyújtott módosítom tisztázza az ott elmondattakat. A kontroller definíciója e, szintén e, e, megfogalmazásra kerül, és az adatfeldolgozó is pont a jogbiztonság miatt. Ezután a pseudonim adatok következnek három árnyék előadói ülést terveztünk, egyet már tegnap megtartottunk. 77 kompromisszumos módosító lett felvázolva, de még sok vitára lehet számítani. Az anonimizált adatokkal és a titkosított adatokkal kapcsolatban vannak vagy, vagy kódolt adatokkal kapcsolatban vannak problémák. A controller processzor kérdés és az adatminimalizálás igénye még olyan, amire oda kell figyelnünk. A processzor-szubprocesszor kapcsolatát is tisztáznunk kell, én ezt egy törléssel tenném meg szintén oda kell figyelnünk arra, és erről szól a 26-os módosítom, amely az adatminimalizálást akarja elérni. Egy új 33-as cikket javaslok, amely eh, a hálózat biztonsági eh, elvárásokra reagál, A 33-as cikk első bekezdése egy KKV kivételt vezet be a hatástanulmányok vonatkozásában. Tehát itt megint gyakorlati gyakorlati okokból tettem ezt, az idealizmus sok kárt okozhat. 34-es cikk első bekezdését törölni tervezem, mert a bürokráciát akarom csökkenteni. Nincs szükség további bürokratikus szabályokra. Eh, van tanúsítványi mechanizmus is, a 39-es cikk, és aztán a nemzetközi adat eh, lekérések vonatkozásában eh, az alábbi módosítókat nyújtottam be 42-es cikkhez a kontrollerek, processzorok, szapprocesszorok kapcsolatrendszerét. Van egy új 42-es cikk 4A bekezdés ami szintén fontos. Ez eh, irányítási eh, governance szempontból fontos. Fogy az időm. Két, két dolgot említenék még. 58-as cikk 2F eh, kitörlése, törlése, kötelező szabályok és konzisztens mechanizmus, a 60-as cikkben pedig szintén eh, a konzisztenci mechanizmus eh, kapcsán egy eh, törlést javasoltam. Köszönöm. Grazie, kolléga. Köszönöm, Kelly úr, hogy időben befejezte. Tikao asszony következik, tessék. Három perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Kelly úrnak. Nagyon jó volt az együttműködés közöttünk. Pontosan tudjuk azt, hogy az árnyékjelentéstevő ülésekre mikor kerül majd sor. Már volt is ilyen árnyékjelentéstevői ülés, nagyon jól sikerült. Ami pedig a módosításokat illeti, az összes módosítót javaslatot fogjuk támogatni, amelyeknek az a célja, hogy hogy a bizottság delegált aktusokat dolgozzon ki. A semlegesség, a technológiai semlegesség kapcsolatban, ennek a kötelező jellegével kapcsolatban, illetve a privacy by default-tal kapcsolatban. nagyon szigorú normákat fogalmazunk itt, meg nem tudom, hogy miért csak a KKV-kra és a vállalatokra vonatkozik ez, nem értem, hogy az európai intézményekre például miért nem. Fontos az, hogy bizonyos, fontosnak tartom azt is, hogy, a, hogy bizonyos meghatározások világosabbak legyenek. az álnéven és titkosítva megjelenő adatokkal kapcsolatban folytatni kell a tárgyalásokat Kelly úrral, hiszen ezek rendkívül fontos kérdések, és elengedhetetlen, hogy az összes definíció egyértelmű legyen. Van még egy nagyon fontos dolog, a nemzetközi szerződések kérdése. egy, egy kompromisszumos módosítón keresztül azt kérjük, hogy 5 éves bevezetési időszakot fogalmazzunk meg, meg. Hát ugye vannak már létező nemzetközi egyezmények, ezek feljebb valóak, mint az európai jogszabályok, például az adatvédelemről szóló. Ezeket nem lehet ugye egyik napról a másikra lecserélni. Aztán ott van például a Eh, légiutasokról, légiutas adatokról szóló jogszabály. Nagyon fontos tehát, hogy a személyes adatokat így módon is védjük, eh, egyértelművé kell tenni, hogy eh, mi, milyen, hogyan közelítünk a nemzetközi szerződésekhez. nem szabad, hogy a rendelet megengedőbb legyen, mint az irányelv, ezért a konszenzuson alapuló kérdéseket mindenképpen meg kell erősíteni. Úgy véljük, hogy megfelelő tájékoztatásra van szükség, nem tudjuk azt, nem tudjuk azt támogatni, hogy egyfajta profilozás legyen érvényben a európai polgárokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság szerepét szeretnénk megerősíteni, illetve a 24 órás szabályt is támogatjuk, és az egyablakos megoldást tagállami szinten. Tudjuk, hogy nagyon komoly munkánk, munkál még előttünk, együtt működünk majd az árnyékjelentéstevőkkel, hogy mindenki számára kielégítő jogszabály szülesen. Alian asszony. Köszönöm szépen az ALDE nevében és kollégáimmal együtt. Néhány módosítót nyújtottam be Eh, hogy az arányosságot és a rugalmasságot biztosítsuk ebben a rendeletben. Amíg az, a definíciókat tisztáztuk, a személyes adatok és a beleegyezés definícióját, eh, felsoroltuk, hogy eh, az egyén által közvetlenül azonosítható adatok képezik a tárgyát ennek a rendeletnek, és az beleegyezés tájékozott és nem egy, egyértelmű legyen a kifejezett helyen. az adatvédelmi ellenőrző, e-, ellenőrző helyét kép, képviselje az Euró, Euró, Európai Unió, de helyezkedjen az Európai Unión kívül, egyablakos kezelési rendszerben intézkedjen. Szeretnénk elkülöníteni az adatvédelmet a jogszabályok több egyéb ter- területeitől, mint a versenyképességi verseny, versenytörvény, hogy ne legyen konfliktus a tagállamok már meglévő jogszabályaival hisszük azt, hogy egyes ágazatokban, amelyek már egyes, eh, túlszabályozottak, nem kéne őket leterhelni, tevékenységüket nem kéne akadályozni ezzel a rendelettel, hivatkozok a eh, hitel és leasing intézményekre. Meghatároztuk eh, az adatvédelmi ellenőr feladatát és eh, kötelességeit azért, hogy a célokkal foglalkozzon és a feldolgozással, a folyamatoknak az eszközöket kell keverni, ugyanezen elv alapján az ellenőr lesz felelős a magánételet védelmének hatástallománya erét. Számos kivételt is bevezetünk a KKV-knak, mentességet azért, hogy ne, legy, ne kelljen nekik adatvédelmi tisztet kifejezni, vagy hogy magánéletvédelmi hatástanulmányt kell végezniük tevékenységük első három évében. Hiszünk abban is, hogy a KKV-k, eh, amelyek eh, személyes adatokkal foglalkoznak eh, alaptevékenységekként, ők legyenek a rendelet tárgya. Nincs kétség afelől, hol megfelelő keretet kell kialakítani a személyes adatok védelmének. Ne felejtsük el azt azonban, hogy a nehéz gazdasági helyzetben van az ipar, és akkor el kell kerülnünk a megszorító jogszabályokat, amelyek nem fokozzák az adatvédelmet, de akadályozzák a gazdasági versenyképességet. Köszönöm szépen. Grazie. La parola alla collega Anders Dotter, prego. Köszönöm szépen, Anders Dotter kolléga. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm. He has a history of Köszönöm szépen az itt a gyakorlat, hogy mindig is az európai szintet védjük, a spektrum politikáról is volt már egy európai jogszabály egy válság idején nem szabad, hogy ezt, ennek a hagyománynak véget vessünk. Nagyon fontos az, hogy az európai piacokat vezessük, és nem szabad, hogy részlehajlóak legyünk, egy, az ipar egy kis részének érdekeit szolgáljuk. Az elmúlt 20 évben már érvényes volt a jelenleg is érvényes jogszabály. Az adatvédelmi jogszabályt kiértékelték, tudományos vizsgálatok is vannak erre vonatkozóan, és az összes vizsgálat azt mutatja, hogy egy szoros, szigorúbb adatvédelemre van szükség. Nincs meg a megfelelő bizalom jelenleg az adatvédelemben aggódunk a jogállamisággal, illetve a, biztos, a biztonsági szabályokkal kapcsolatban is amikor a magánszemélyek nem tudják kontrollálni azt, hogy mi történik személyes adataikkal, akkor lép fel az adatvédelem. Ha azt szeretnénk, hogyha erős demokrácia lenne Európában, akkor az emberek ellenőrizik el, hogy tudják személyes adataik sorsát. Amikor kortársaimmal találkozom, és megvitatjuk ezt a kérdést, akkor azt látom, hogy az emberek cinikusan gondolkodnak erről, és eléggé lemondóak, nem bádolhatjuk őket, nem egyszerű a feladatunk, megvan a, megvan a tudományos háttér, tudjuk, hogy előre kell lépni, megvan a 29-es cikk bizottság eredménye is, és egyértelmű ezek alapján azt, hogy az adat, adatvédelem hozzájárult ahhoz, hogy egyfajta versenyképességre tegyünk szerte Európában. Sajnálatos módon azonban vannak olyan jogszabályok, amelyek nem segítenek az e- európai polgárok alapjogainak védelmében. Hogyha ez megvalósul, akkor ez nem segít sem a, nem bíznak meg az európai polgárok annyira, sem a politikusokban, sem a vállalatokban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy legalább a jelenlegi védelmi szintet kell megtartani, amit ugye 89-ben alakítottunk ki, ez szerintem a minimum. Arra kérem a kollégákat, hogy az erős politikai és ipari vezető szerepet, szerep hagyományát tartsuk meg. A múltban is sikeres volt ez, semmi ok annak, hogy ezt feladjuk. Nem szabad, hogy külön kis érdekeket helyezünk előtérbe. Tudjuk, hogy mit szeretnének az európai választók, és tudjuk, hogy joguk van ehhez. Köszönöm. Grazie alla collega. Köszönöm szépen, Ades Dorter asszony. Csicseszter úr következik. Um, thank you, Madam Chairman. Uh, I thought I... Köszönöm. A, egy ideig nem is akartam felszólalni. Um, most is annyit mondanék, uh, hogy gratulálok a jó jelentéshez, és támogatom. Grazie, kollega Csicseszter. Köszönöm, Csicseszter úr. Del Castillo kolléga. Eh, muchas gracias, pues... Eh, Köszönöm szépen. Nincs csak időnk, elnök asszony. Én nem leszek annyira szűkszavú, mint Chichester úr, viszont gyorsan fogok beszélni. Az adatvédelmi jogszabály felülvizsgálata szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a digitális társadalom fejlődik. Így aztán igaza van Kelly úrnak, nagyon jól látja, hogy merre kell, hogy haladjon, milyen irányt kell, hogy fölvegyen ez a jelentés. Olyan digitális társadalomban élünk, ami korábban nem volt jellemző. A különböző hatáskörök, feladatok, kötelezettségek kérdése felmerül, például a szuperprocesszorral kapcsolatban a bizottság javaslata, hát beszélhetünk erről jó indulatúan is, de a szerintem eléggé zavarosan fogalmaz a bizottság javaslata, hogy kinek mi a feladatköre. Kelly úr és nagyon sok árnyék jelentéstevő gondolkodik úgy, ahogy én, tehát világosabban kell fogalmazni. És el kell érni az, hogy az adatvédelem, illetve a digitális világ főszereplőinek a szerepe egyértelmű, egyértelmű legyen. Az innováció alap jellegzetesség a digitális világnak, ezt nem lehet elnyomni különböző rendeletekkel, amelyek megmerevítik úgymond a digitális világot ezért kell, hogy hasznos legyen, illetve haladó legyen a jogszabály. Ilyen szempontból nagyon jó a jelentés, kiegyensúlyozott, többször is megbeszéltük ezt már itt a szakbizottságon belül. Köszönet Kelly úrnak. Kitűnő munkát végzett, köszönöm. Grazie, la collega del Castillo, la parola. Köszönöm szépen, Del Castillo, asszony, Vidal Quadraszú. Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony a személyadatvédelem átalakítása 95-ös szabályokhoz képest nagyon fontos, hiszen ugrásszerű fejlődésen ment át a technológia azóta. A bizottság javaslata jó, jó időben érkezett, és remélem, hogy az adatvédelem összehangolását eredményezi az Unióban, és megnyugtatja a felhasználókat Nagyon hálás vagyok Kelly úrnak a munkájáért, véleményéért, és különösen egyetértek azzal a szándékával, hogy az adminisztratív tereket csökkentse a gazdasági növekedés és az innováció túlságosan visszaszorítja a bürokrácia. Ezzel a célral szemünk előtt meg kell néznünk, hogy miken lehet könnyíteni az adatvédelmi ellenőrre helyezkedő nyomást. Azt kell javasolnunk, hogy ezt e, a rendeletet fogadják el, és nem minden művelet esetében, amely jelentősen növelni a ellenőr tevékenységét. Az iparnak biztonságos munkát kell végeznie, tudván, hogy jogos érdekeire használnak fel adatokat például árak kialakításához, vagy a csalás elleni védelem, védelemhez, a működtetéshez, energiafelhasználás ellenőrzéshez, hogy személyes profilokat alakíthassanak ki, és az, az anonimizáció vagy a pseudonimizáció nagyon sokat segíthet ebben a tekintetben. Ugyanezért a adatvédelemről szóló jelentés szoros időterve el kéne kerülni. Jó munkát végzett Kelly úr, és támogatjuk a javaslatát. Köszönöm. Grazie, kollega Vidal Köszönöm, Vidal Quadras úr. Most a bizottság következik, tessék. Danke, Frau Vorsitzende. Ich fasse mich kurz. Ähm... Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Nagyon érdekelt minket a sok módosítás. Azt kell elérnünk, hogy bizt, biztonságos rendeletet alakítunk ki a jövőben az adatvédelemre, amelyet azt tesz lehetővé, hogy max, az, azok számára, akik maximum védelmet szeretnének élvezni, és választ is kell adnunk a vállalkozások jogos érdekeire, akik felelősek az adat feldolgozásáért. A bizottság mindig is a bürokrácia elkerülését támogatja, ahol lehet, ennek figyelmével azonban biztosítanunk kell, hogy jogbiztonságot teremtünk a rendelkezésekben, és hogy a személyes adatok védelme mindenkin, minden gazdasági tevékenységnek jót tesz, nem olyasmi, amely szemben áll a versenyképességgel, hanem előfeltétele lehet a nagyobb versenyképességnek a megfelelő adatvédelem nélkül nem érjük el a digitális agendában tervezett védelmet, hiszen a polgároknak bízniuk kell abban, hogy az ipar az ő személyes adataikat a megfelelő módon használja fel. A bizottság javaslatában meg akarja tartani a 95-ös rendelet védelmi szintjét. Reméljük, hogy semminképpen sem engedjük le ezt a védelmi színvonalat, és semmiképpen tan, tan, tanulmányozunk majd a módosításokat. Köszönöm szépen. Kelly úr, kérem zárja le a vitát, 5 perce van ismét. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak a sok készrevételt. Minden év szerintem jogos volt, ezeket komolyan fogom venni. A zűrzavar kifejezést kétszer is hallottuk, úgyhogy mindent meg kell tenni azért, hogy ezt elkerüljük. A fogyasztók ra is jellemző az, hogy nem pontosan tudják azt, hogy mi a helyzet az adatvédelemmel, mi a sorsa az adataiknak. Szerintem nem több szabályozásra van szükség, hanem világos szabályozásra. Ez tehát a munkánk, feladatunk. Legyen világos a fogyatók, fogyasztók számára, hogy milyen jogaik vannak, illetve mire használhatók fel az adataik. Az implicit hozzájárulás kérdését sokkal, jobb, sokkal, sokkal jobban körül kell írni. A, a fogyasztók ugyanis sokszor belefáradnak a dolgok nyomókövetésébe, úgyhogy, és mindenre rábólintanak. Tehát érzékenyen, gyakorlatiasan kell hozzá fogni ehhez a dologhoz. A bizottság is mondotta, hogy 95 óta van hatályban ez a, ez a jogszabály. Úgy kell tehát megváltoztatni, hogy az modern legyen és gyakorlatias. Jó lenne, hogyha a delegált aktusokat minimum szinten tartanánk, hiszen a delegált aktusok általában azért jöttek, jönnek létre, mert valaki nem végezte jól a munkáját. Tehát szükség van ilyenekre, de talán nem annyira, mint ahogy azt a bizottság gondolja. Az egyablakos megoldások mindenképpen nagyon fontosak, főleg a vállalkozók számára, ez az egyik alapköve a jogszabálynak. Ez teljesen jogos elvárás. Jó lenne, hogyha ezt megtartanánk, és nem higítanánk fel, és nem eh, tennék ezt értel, értelmetlenné a kontroller processzor kérdésére utalt Pilár, itt is világosan kell fogalmazni. A kontroller egy dologgal foglalkozik, a processzor meg egy másikkal, ketten együtt alkotják az egészet. Szerintem, hogyha a modus, ezt a modus operandit megtartjuk, az nem vezet téves útra minket. A kelkevék nehézségeiről is beszéltünk, Éppen ezért van szükség ide az védelmi biztosra. Mindenképpen így van ez. Nem könnyű ezt most megoldani. Nagyon sok vállalkozás aggódik amiatt, hogy hogyan fognak létrehozni egy adatvédelmi biztost, adatvédelmi tisztviselőt. Nem az a célunk, hogy bonyolítsuk a vagy nehezebbé tegyük a vállalatok életét, de a, van különbség vállalat és vállalat között, függetlenül attól, hogy mekkora ezek. Jelenleg van két elég aggasztó pontja a jelentésnek, illetve a javaslatnak. Egy munka reggelin hallottam ezt a pénzügyi ágazatban dolgozóktól, illetve az egészségügyi ágazatban dolgozóktól. Ők nagyon sok adatot használnak Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak gátló, nem engedhetjük meg magunknak, hogy gátló hatása legyen ennek a rendeletnek az egészségügyi munkára. Úgyhogy mindenképpen ezen véleményeknek is hangot kell adni. Zárásképpen elmondhatom azt, hogy szeretnénk megtartani az európai polgárok adatainak védelmét legalább ugyanolyan erős szinten, mint most, de ezt meg kell adni a KKV-knak is, és oda kell figyelni az innováció sorsára is, ez nagyon fontos Európa jövője, jövője szempontjából. Egy kicsit le van maradva Európa ezen a téren, úgyhogy meg kell találni a szükséges egyensúlyt, és örülök a kollégáim gondolatainak, ötleteinek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Lezártuk munkáknak ezt a részét. Február 21-én fogunk erről szavazni. Most pedig miniszter úr fog hozzánk megérkezni, akik nem szeretnének itt maradni az ülés további részén, akkor kérem most menjenek el. Bene, prima di tutto un grazie di cuore al ministro Pat Rabbit, che è ministro. Megköszönöm Pat Rabbit úrnak, ír kommunikációs, energetikai és természetes erőforrásokért felelős miniszternek. Megköszönöm, hogy ellátogatott ide az Európai Parlamentbe. 2013-as első ülésünkön szíve, szívesen üdvözöljük őt, és meg is adom neki a szót. Tessék. Madam Chairperson, um, Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem önökkel, az ITRE szakbizottsággal itt az Európai Parlamentben Írország soros elnökségi programját. Az elmúlt időszakban figyelemmel kísértem az Európai Parlament szerepét, és nem csak ír miniszter vagyok, hanem az ír törvényhozás megválasztott tagja is, és ezért pontosan tudom azt, hogy a parlamentnek milyen fontos szerepe van a demokratikus folyamatban. Az Európai Unió csak akkor lehet demokratikusabb és átláthatóbb, hogyha ebben a parlamenti segítés, ez különösen fontos a polgárok európai évében, és azt hiszem, hogy az energia és a kommunikáció kérdése is ide tartozik. Az, EU, az ír elnökség szeretne konstruktív kapcsolatot fenntartani az elnökség során a parlamenttel, és mindig is nyitott elnökségre törekszünk, olyan hatékonyak szeretnénk lenni, és eredményorientáltak vagyunk. Nagyra tartom ennek a szakbizottságnak a tapasztalatát, tudatát, szaktudását. Nagyon jó munkakapcsolatot alakítottunk már ki. Szeretnénk önökkel szorosan együttműködni az önöket érintő javaslatokban. Korábban is természetesen volt már közöttünk kapcsolat Szátori asszonya, és az ITRE szakbizottság tavaly októberben Dublinban járt, akkor is nagyon jó volt az együttműködés. Elnökségünk fő témái, fő prioritásaink a stabilitás, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés. Írország mindent megtesz azért, hogy az Európai Unióban sikerüljön elérni a gazdasági stabilitást, sikerüljön munkahelyeket teremteni, illetve a gazdasági növekedést elérni. Az ehhez kapcsolódó jogszabályalkotást és szakpolitikai kezdeményezéseket fogjunk, fogunk, fogjuk szolgálmazni konkrétan az egységes piacsal és a digitális agendával kapcsolatban. Az egységes piacnak nagyon sok előnye van az EU-s vállalkozások és fogyasztók számára. Remélem, hogy az első egységes piacra vonatkozó intézkedés csomaggal sikerül lezárni a munkát, illetve sikerül majd elérni azt, hogy a parlament ezzel kapcsolatos javaslatait véglegesítsük. Aztán a második egységes piacra vonatkozó intézkedés csomaggal kapcsolatban is dolgoznunk kell. Európa csak akkor lehet versenyképes, hogyha megvan a megfelelő infrastruktúra. Úgy, képz, úgy gondoljuk tehát, hogy a, az energetikai, a közlekedés és kommunikációs hálózatok kapcsolatban is komoly munkára van szükség, és nagyon fontos, hogy meglegyen ezzel kapcsolatban a magán és állami beruházás. Nagyon jó volt az együttműködés a ciprusi elnökséggel, és már akkoriban is jó volt az együttműködés Corrada Campos jelentéstevő úrral. A tanácson a telekommunikációs irányelvekkel kapcsolatban a megegyezés megteremtése egyik első feladatunk. Mindez persze attól függ, hogy az MFF meg fog-e születni. Mi úgy véljük azonban, hogy nem minden attól függ, hogy pontosan mennyi finanszírozás jut ezen célokra. Reméljük, hogy folytatni tudjuk majd a ciprusi elnökség igen eredményes munkáját. Az elnökség megpróbálja véglegesíteni a tanács álláspontját ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy a tagállamok ezt tudják majd támogatni, és így megkezdődhetnek a tárgyalások az Európai Parlamenttel. Érdeklődéssel olvastam Pezanovski úr jelentés tervezetét, és tudomásul kellett vennem, hogy a parlamentben hasonló kérdésekről folyik a vita, mint a tanácsban. Az ír elnökség megpróbálja véglegesíteni a tanácsi álláspontot, és ezzel megnyílik az út a, a parlamenttel folytatott tanácskozás előtt. Ma egyébként egyeztetni fogok Tozanovszki úrral. Megvizsgáljuk majd, hogy hogyan lehet ezt a dossziét már első olvasatban lezárni. Van még két telekommunikációs dosszié, ahol szeretnénk elérni egyet, egyetértés a ciprusi elnökség trialógusa után. Az egyik ilyen dosszié az állami szektorban meglévő információ újrafelhasználása, tehát a magán szektor számára lehetővé tesszük ezen információ használatát alacsony vagy elengedhető költségekkel. Ez azt hiszem, hogy a vállalkozók számára, vagy vállalatok számára is fontos, és ez mindenképpen hozzájárul a egységes, a digitális egységes piac kialakításához. A ciprusi elnökség alatt volt egy nagyon konstruktív trialógus, a parlament csapatát Kálfin jelentéstevő úr vezette, megegyező született a tanácssal, abban, hogy lehetőség van első olvasatban a dolog lezárására. A második ezzel kapcsolatos dosszié az ENISA, az Európai Információbiztonsági és Hálózati Ügynökség. Új mandátumot kell adni, egy kiterjesztett mandátumot kell adni ennek az ügynökségnek, hogy a kiber térség biztonságát előtérbe helyezzük. Néhány hónap múlva lejár ugyanis az ENISA mandátumát. Az irányokség úgy véli, hogy a tanács és a parlament feladata az, hogy ezt a dossziét lezárja, és ezáltal egyfajta világosságot teremtünk az ENISZ jövőjével kapcsolatban. A tanács és a parlament is egyetért abban, hogy a hálózati és az információs biztonság és a kiberbalesetek, illetve fenyegetettségek megnövekedése, ezeknek a hatása az európai kritikus infrastruktúrákra mindenképpen megfontolandó kérdések örülök annak, hogy a jövő, a következő néhány napban sor kerül egy triológusra ezzel kapcsolatban, és Chichester úrral fogom ezt még a mai nap során megtárgyalni. Bár néhány hónappal ezelőtt már találkoztunk. Nagyon fontos az is, hogy az online tranzakciók biztonságosak legyenek, megbízhatóak, illetve könnyen meg lehessen ezeket ejteni. Ezek nélkül nem jöhet létre a digitális egységes piac Európában ezért tartom nagyon fontosnak azt a rendeletet, amely az elektronikus azonosításról és a megbízható szolgáltatásokról szól. Írország tudja, hogy mennyire fontos ez a kérdés, de tudjuk, hogy bonyolult is. A Telekom tanácson a miniszterek hangot adtak aggodalmuknak. Ezzel kapcsolatban még részletes munkára van szükség, de bátorító, hogy a javaslatot milyen sokan támogatják biztosítottam a minisztereket arról, hogy az elnökség mindent megtesz azért, hogy gyakorlati és hatékony, hogy hatásos legyen ez a rendelet. Reméljük, hogy a júniusi tanácsig sokat sikerül még elérni ebben a kérdésben. Nemrégiben a szakbizot, szakbizottsággal sor került egy eszmecserére. Júliusban fognak önök szavazni, addigra azt szeretném elérni, hogy komoly azt szeretném elérni, hogy lezárjuk ezt a kérdést. A hálózat és információs biztonság előfeltétele annak, hogy megfelelően működjön a digitális piac, illetve a kiberbiztonságról szóló stratégiának is része ez. Rövidesen ki fogjuk adni ezt a stratégiát, és az ehhez kapcsolódó jogalkotási javaslatot is. Ezen jogszabályjal kapcsolatban nagyon komoly munkát tervezünk végezni. Hangsúlyt helyezzünk a vállalatok, illetve a fogyasztók bizalmának kiépítésére. Azt hiszem, hogy ez online növekedéshez vezet, illetve ennek gazdasági haszna is van. A megfelelő digitális szolgáltatások csak akkor működőképesek, hogyha ez megvan az infrastruktúra. Ezért fontos az, hogy a szélesávú hozzáférést kiépüljön. Szeretnénk az ezzel kapcsolat költségcsökkentő javaslatot már az első negyed évben megjelentetni. Írország 2012. augusztusában jelentette meg a nemzeti szélesávú tervét, és ebben föltárjuk azt, hogy hogyan lehet a széles sávot korlátozó dolgokat csökkenteni. Várjuk a bizottság javaslatát ezen a területen. az internethez való hozzáférés nemrégiben megjelent javaslatát is tanulmányoznunk fogjuk. Ez különösen fontos 2013-ban, az európai polgárok évében. Fontos, hogy az internet mindenki számára hozzáférhető legyen, a fogyatékkal élők számára is. A bizottság a digitális agenda stratégia, stratégia félidejű felülvizsgálatát adta ki a múlt hónapban ezt is megvizsgáljuk. Biztos asszony biztosítottam arról, hogy továbbra is nagy lendülettel és energiával járulunk hozzá ennek a felülvizsgálatnak a lezárásához. Jövő júniusban Dublinba ezzel kapcsolatban lesz egy komoly konferencia, a digitális agenda konferencia, az elnökség együttműködik a bizottsággal abban, hogy, ki, hogy megrendezzük ezt a konferenciát. Én az energetikáért energetikáért is felelek, illetve a telekomért, ezért nagyon örülök annak, hogyha szinergiákat tudunk kialakítani ezek között. Érdeklődéssel tekintünk a bizottság eh, európai energiatechnológia, jövőbeni európai energia szakpolitikában közleménye elé. Ez azonosítani fogja az energiatechnológia szerepét a Horizont 2020-as prioritásokkal összhangban, illetve a széndiokszidmentesítési célokról is beszélnek a miniszterek. Az júniusi energiatanácson Luxemburgban meg tudják vitatni ezt, valamint a stratégiai energiai technológiai tervet. Az energetikai belső piac kiépítése fontos az energetikai célkitűzések elérése szempontjából, és mind az egyéni, mind pedig a vállalati fogyasztók számára hasznot fog hozni. Az bizottság belső energiapiacról szóló közleményének a legnagyobb politikai láthatóságot fogjuk biztosítani és ez egy szakpolitikai vita lesz a februári energia tanács ülésen, energetikai tanácsi ülésen, valamint a májusi európai tanácsi ülésen, ezt követően pedig a konklúziókat a júniusi energetikai tanácsi ülésen fogják elfogadni a miniszterek. A belső energiapiacsal kapcsolatban érdekelne engem ennek a szakbizottságnak a véleménye, és különösen Buzek professzor tervei azzal kapcsolatban, hogy egy jelentést készül írni erről a javaslatról. Jó haladást ért el a ciprusi elnökség, a mi célkitűzéseink a tengeri olaj- és gázkitermelési tevékenységekről szóló javaslattal kapcsolatban eh, gyors előrehaladást céloznak meg gyorsan meg szeretnénk állapodni, talán már a február 22-i energetikai tanácsülés előtt Ivó Belettel találkoztam, aki a raportőr, és egyetértünk abban, hogy meg tudunk állapodni nagy valószínűséggel. Az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság kialakítása olyan haszonnal jár majd, mint növekedés, innováció, versenyképesség, munkahelyteremtés, energiabiztonság és a környezet minőségének javítása az, elekt, az áramtermelésben is csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást. A fölhasználat közvetett megváltoztatásáról szóló irányelv, valamint a bioüzemanyagok és biofolyadékok felhasználásáról szóló irányelv egy összetett javaslat, amely fontos a jövőbeni fenntartható fejlődés szempontjából is. Figyelembe kell venni a bioüzemanyagok termelésének potenciális negatív kihatását az élelmiszer termelésre is. A, az irányelv tervezett egyszerre témája az energetikai és a környezetvédelmi tanácsoknak is. Februárban az energetikai, márciusban a környezetvédelmi tanács napirendjén lesz. Egy progressz jelentést akarunk júniusban kialakítani, amely majd a litván elnökség számára lehetővé teszi, hogy folytassa a megbeszéléseket az Európai Parlamenttel. A fenntarthatósági aggodalmak a folyékony bioüzemanyagokkal kapcsolatban összekapcsolódnak a biomasszával kapcsolatos aggályokkal. Mi folytatni fogjuk ezzel kapcsolatban a párbeszédet. Emellett a megújuló energiát támogató rendszerek és együttműködési mechanizmusok témájában is az Európai Bizottság ki fog bocsátani úgynevezett guidance papereket, ez eh, eh, jogszabályi kötelezettsége a megújuló energiákról szóló irányelv eh, alapján. Itt Rajl úr jelentés tervezetére is utalnék, amely a megújuló energiák kihívásairól szól. Az Európai Unióban a megújuló energiaforrások fejlesztése fontos célkitűzés. Eh, oda kell figyelni a technológiai változások potenciális hatására is, amelyek eh, hozzájárulhatnak a 2020-as eh, energiahatékonysági célkitűzések eléréséhez. Gratulálok Turmes úrnak azért a munkáért, amelyet az energiahatékonysági irányelv kialakítása folyamatában a Dán elnökség alatt játszott. Emellett oda kell figyelni a már létező létesítmények eh, eh, fejlesztésére is, eh, új befektetésekre, hogy a tagállamok az energiahatékonysági célkitűzéseiket tudják teljesíteni. Az intelligens energiarendszereknek is külön további potenciálja van, beleértve az intelligens hálózatokat és az intelligens mérőket. Ez az elnökség nagy jelentőséget tulajdonít az EU energetikai külkapcsolatainak is. Az energetika és klímaváltozás további kihívásokat rejteget, ehhez stabil és átlátható globális energiapiacokra van szükség az energiabiztonságunk biztosításához. Az EU-nak együtt kell működnie másokkal, hogy kialakítsuk a hatékony és fenntartható energiafelhasználás alapjait. Itt például egységben és szolidárisan kell fellépnünk, hogy kihasználjuk méretből eredő előnyünket. E, üdvözlöm Herzog Edith jelentését a külső energia együttműködésről. Emellett oda kell figyelnünk a közös érdekeinkre, mint a tiszta energia, Eh, felhasználása a gazdasági növekedés előmozdítása érdekében. Az nemzetközi együttműködés különböző aspektusairól készek vagyunk folytatni a megbeszéléseket a júniusi energetikai csúcs találkozón. Az én tárcámhoz és az EU energetikai tanácsához sem tartoznak atomenergetikai kérdések, de mégis Ötinger úr ellátogat majd az energiaminiszterek júniusi ülésére, és beszámol a fejleményekről. Itt meg kell említeni Chichester úr és Krámer úrak jelentését. Egy külön EU csúcs fog foglalkozni az energiapolitikával május 22-én, ez azt is jelzi, hogy mennyire fontosnak tartjuk az energiapolitikát a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés szempontjából is. A napirendet Van Rompuy úr állítja össze, de biztos vagyok abban, hogy a belső energiapiac ott lesz a napirenden. Emellett ott megfogalmazódhat az európai politika jövője. Szeretnénk, hogyha önök is proaktívan részt, részt vennének ebben a folyamatban. E, mielőtt e, befejezném, emlékeztetném önöket azokra az eseményekre, amelyeket a, az elnökség Dublinban szervez. Lesz egy informális energiaminiszterek találkozója áprilisban, egy set plan konferencia májusban, egy digitális agenda konferencia júniusban. Örülnék, hogyha ön, önök részéről is e, megjelennének képviselők. Eh, tehát eh, összességében egy eh, zsúfolt és ambiciózus menetrendet alakított ki magának az ír elnökség. Remélem, hogy hozzá fog járulni a mi elnökségünk is egy digitalizált társadalom kialakításához. Ami az energetikát illeti, mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy integrált és egybekapcsolt belső energiapiac kialakuljon, amely amely energiabiztonságot is ad számunkra, miközben környezetvédelmi célkitűzéseket is teljesít, nem csak 2020-ig, hanem 2030-ig, vagy azt követően is, mivel van egy 2050-re szóló célkitűzésünk a széndiokszidmentes gazdaságról. Ebben a reményben várom az önök kérdéseit, és állok az együttműködésünk elé. Köszönöm szépen! Tisztelt miniszter úr, nagyon pontos volt. Most az első kérdéskor következik a frakciók szónokai, koordinátorai szólalnak fel. De Castillos. Eh, muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, miniszter úr! Többször is találkoztunk már Dublinban, a szakbizottság októberi látogatásán találkoztunk, illetve egyszer ön is itt járt Brüsszelben, mikor felkészültek az írelnökségre. Először is hadd mondjam el azt, hogy ebben a szakbizottságban azt fogja majd tapasztalni, hogy minden kérdésben hajlandók vagyunk az együttműködésre, olyan kérdésekben, amely az illetékeségi körébe tartozik, illetve a miénkbe. Ahogy az elnök asszony is mondta, nagyon pontosan fogalmazott, minden egyes témára kitért, említette, hogy az elnökség során melyek a legfontosabb témák. Én csak azokra a kérdésekre utalnék, amelyek alapvetően jogszabályalkotó jellegűek. Vannak olyan témák is, amelyek nem ilyen természetűek, amelyek hosszú távon fejtenek ki majd hatást, vagy véleményalakító jellegűek. De nézzük most talán a jogszabályalkotó természetű témákat, és amelyeket tárgyal majd az irelnökség az év első fél évében. Telekommunikáció. Hát itt van a Connecting Europe Facility, a CEF, az összes olyan infrastruktúrát fejleszteni kell, amely az új generáció technológiáitnak használatát teszik lehetővé, tehát nagyon fontos a adat továbbítás fejlesztése. Ez szívügyem, és a bizottságban, vagy a szakbizottságban eh, félünk attól, hogy a telekommunikációs infrastruktúra kérdés, kérdését feláldozzák majd az energia után, ez, ez az energia után következik eh, fontosságban, illetve a közlekedés után úgy érezzük, hogy ez egyfajta elhanyagolt kis testvér. Egyébként pedig említett egyéb témákat is, például az Enisza kérdését, valóban nagyon fontos dolog ez is. És vannak olyan témák, amelyek nem az ön hatáskörébe tartoznak, viszont a mi szakbizottságunk foglalkozik ezekkel, a digitális társadalomra gondolok, illetve az energiára. Két ilyen téma van, amit kiemelnék. A, a elektronikus aláírás vagy azonosítás kérdése. Ez nagyon szorosan kapcsolódik a digitális piac fejlődéséhez, és jelenleg is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És van még egy nagyon-nagyon fontos téma, a kibocsátási jogokról szóló bizottsági javaslat. Ugye ez egy ipari és környezetvédelmi típusú jogszabály javaslat. Mi ugye foglalkozunk az iparral is, és ma délután ide látogat majd miniszter kollégája, aki ezzel foglalkozik. De szerintem ezek olyan témák, amiket az imént említettem, nem tartoznak szigorúan a, az ön tárcájához. A backloading téma, illetve a, a digitális azonosítás kérdése, szeretném, hogy azért ezekre is odafigyelni nagyon szépen kérem arra is, hogy látogasson el ide ö, rendszeresen, hogy el tudjuk mondani, mi a véleményünk a dolgok alakulásáról, és ö, majd meglátja fél év elteltével, hogy milyen kiválóan együtt tudunk önnel működni. Köszönöm. Grazie, la collega del Castillo. La parola al collega Balicitis. Köszönöm szépen, Balicitis úr. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Ačiū, gerbiamas ministrė, už tokį iš tikrųjų. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a miniszterelnök úrnak a nagyon részletes bemutatását az elnökségi programnak. Litvánia veszi át az elnökségi stafétát Írország után. A tanács egyetértett abban, hogy 2014 után, 2014-ig a belső energiapiacot ki kell teljesíteni. 2015-től egyetlen tagállam sem lehet elszigetelve az európai hálózattól. A helyzet ma nagyon nehéz, nagyon sok beruházást igényel, vannak projektek, amelyek nem igazán vonzók a magánbefektetők számára. Felmerül tehát a kérdés, hogy ez az egyezmény, ez a stratégiai cél vajon elérhető lesz-e az önök, vagy a litván elnöksége során, vagy esetleg később. Az ön programjában nem beszél sokat az energiáról, a digitális agendáról, a telekommunikációról, eh, ezeknek a területeken elért eh, fejlődés nagyon fontos. Azonban a praktikus kapcsolatok is nagyon fontosak a gáz és elektromos hálózatban, mert ha nincsenek alternatívák, ezek a források nem gazdasági, hanem politikai ütőkártyák lesznek. Egyes országoknak fontos szerepük van gazdasági döntések következtében, amelyek az adott országok versenyképességét csökkentik, például a balti országokét. Ön programjában azt mondja, hogy fokozza az energia ügyi tevékenységek együttműködését európai szinten. Kérem, hogy magyarázza meg, hogy ezt hogy akarja elérni, illetve elismeri hogy a mai legfontosabb programa, probléma a belső energiapiacon a kapcsolódási pontok hiánya a gáz és elektromos hálózatban. Köszönöm szépen. Grazie, la parola alla collega Anders Dotter. Köszönöm szépen, Anders doktor Thank you, Chair. It's very... Köszönöm, elnök asszony. Örömmel hallom, hogy az írelnökség a digitális napindenre és az egységes piacban fektetett bizalomra koncentrál. A hír, hírek viszont azt mutatják, hogy az Európai Uniós adatvédelmet sérelem éri, amely aggodalomra ad okot. Erről vitatszunk a házban is hiszen sérti a fogyasztói bizalmat, e, a jogállamiságba vetett hitet, adatvédelembe vetett hitet. Írország azt javasolta, hogy azok, akik ezt a bizalmat megsértik, azok ne szankcióáldozatai legyenek, és a 995-ös irányelv e, mert hát, Írországban úgy értelmezik, hogy ez sérti a kommunikációhoz való hozzáférét, és ez kevésbé értékes az önök szemében, mint az internet szolgáltatók üzleti érdeke. Ebben a szakbizottságban a rendelet módosításai nem teszik lehetővé, hogy az ö, ö, polgárok információt férjenek hozzá, és míg Megnyugtató, hogy az ír elnökség a smart gridre kell koncentrálni. Vannak módosítások ebben a szakbizottságban, amelyek azt sugalják, hogy egy amerikai vállalat smart gridben nagyon adatvédelem ellen, ellenes beavatkozásokat alkalmat. de vannak olyan KKV-k, amelyek tudnak okos mérőket és hálózatokat kialakítani, ezt erről hallhatunk, hallhattunk már meghallgatásokon. Érdekes lenne tehát, hogyha hallhatnánk az ön elképzeléséről ezekben a kérdésekben, és hogy miként szeretne e, olyan meg, megoldást kidolgozni az Európai Unióban, amely az, amelynek adagvédelme megfelel az Európai Unió saját vállalkozásainak, az állampolgároknak, és az szavazók által az alapvető jogaik védelmébe vetett hitnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csicsesztő Thank you, Madam Chairman. And, uh... Köszönöm, elnök asszony. Köszöntöm a miniszter urat, örülök, hogy újra látom. Ahogy ön is mondja, később majd uh, az e- EISZ-ról fogunk beszélgetni. Erről nem akarok most uh, részletekbe menni de fontos szakaszához értünk a tárgyalásoknak. Remélem, hogy egyezményre jutunk, és ez biztosítja az, hogyha a tanács egyetért a parlament követeléseivel. Azt akartam elmondani a energiaügyben, hogy nagyon ambiciózus programjaink vannak, és célkitézéseink európai szinten, energiaterületen, amivel a belső piacot akarjuk kielégíteni, és a alacsony szénfelhasználású gazdaság felé szeretnénk elmozdulni. Mindez jelentős beruházásokat igényel, például az okos energiamérők, vagy a szuperhálózatok kialakítása, vagy a jelenlegi hálózatok jobb hozzáférhetővé tétele érdekében Szeretném tudni, hogy mi a véleménye arról, hogy lehet-e a finanszírozást fokozni eh, az ilyen infrastruktúrális beruházásokban olyan időkben, amikor gazdaságaink eh, nagy kívásokkal néznek szembe. Támogatom ám az ön prioritásait, de szeretném tudni, hogy mi a mondani valója, vagy gondolkodott-e arról, hogy miként lehet e- erre finanszírozást biztosítani. Köszönöm. Grácer kolléga. Köszönöm, Csicseszter úr. Az első kérdéskör után, ahol is a koordinátorok tettek fel kérdést, megadom a szót miniszter úrnak. Tessék. Uh, thank you very much. Um, thank you very much, Chairperson. Uh... Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a kollégáknak, hogy felvetettek ilyen fontos kérdéseket. És örülök annak, hogy önök is felajánlották az együttműködésüket az elnökségnek azért, hogy megvalósítsuk az elnökségi célkitűzéseket. Úgy tűnik mindenkinek fontos a belső energiapiac, és az ott elérendő előrehaladás. Közel van már a határidő, nagyon rövid idő áll rendelkezésre, és az Európai Bizottság értékelése is mutatja, hogy sok tennivalónk van még. 101 dolgot azonosítottak, amit tenni kell. Ezek közül mintegy 20 a tagállamok reszortja lenne. Tehát komoly dologról van szó, hatalmas kihívásról, de egy dologban úgy tűnik, hogy egyetértünk, mindannyian meg vagyunk győződve az előrelépés szükségességének, annak, hogy ki kell alakítani a belső piacot ezen a területen is, még hogyha vannak problémák is a piac kialakításával, valamint vannak szabályozói hatósági problémák, és az infrastruktúra kiépítése is vet fel problémákat. Del Castillo asszony is felsorolta a problémákat, csak úgy, mint Chichester úr, aki utolsóként szólalt meg. Neki abszolút igaza van, iszonyatos befektetésekre van szükség, de nagyon nehéz eh, nekem összeegyeztetnem az Európai Unió vezetőinek olyan nyilatkozatait, miszerint a növekedésre, a munkahelyteremtésre, stb. koncentrálunk, és aztán nem hajtjuk végre azokat az intézkedéseket, amelyektől várjuk a növekedést és a munkahelyteremtést egy olyan időszakban, amikor az eurozóna recesszióban van. Nem arról van tehát szó, hogy a befektetések nem e, végrehajthatóak, hanem a kérdés inkább az, hogy a rendelkezésre álló pénzeket hogyan lehet produktív befektetésekbe, e, befektetésekké alakítani. A telekom szektorban például van bizonyíték arra, hogy e, a magán cégek hajlandók befektetni. Az energia politikában ennél egyen bonyolultabb uh, a helyzet, amely uh, többek között amiatt is van így, mert uh, az összekapcsolódási pontok helyenként hiányoznak. Projektkötvények tetszik, igen, szeretném, hogyha megfogható és konkrét formában megjelennének a projektkötvények. Én tehát megismétlem, nem arról van szó, hogy nincs pénz arról van inkább szó, hogy egy olyan területen, mint az energetika, ahol nagyon hosszú egy fejlesztés kifutása, a tervezéstől a végrehajtásig akár egy évtized is eltelhet, nos, ott biztonságot kell teremtenünk, amennyire lehetséges. Tehát biztos környezetet kell kialakítani a befektetőknek. Hogyha az európai energiapolitika menet irányával kapcsolatban kétségek merülnek fel, a befektetők bizonytalanná válnak, mert előfordulhat, attól tartanak, hogy irányt váltunk, és ebben az esetben kevésbé valószínű, hogy hajlandóak lennének befektetni. Ebben az értelemben fontos az, hogy a az aktuális kérdéseket és problémákat megválaszoljuk. A bizottság ezeket azonosította, és mindent megtegyünk a, a biztos környezet kialakítása érdekében. Ez önmagában is egy nagy kihívás egyébként, mert nagyon komoly problémák vannak. Del Castillo asszony említette a Correcting Europe Facility-t, amely önmagában is persze előrelépés, hogyha ki, kialakul, vagy létrejön. Nem tudom, hogy mi lesz a több éves pénzügyi kerettárgyalások kimenetele, fogalmam sincs. Nagyon meglepődnék, ha javulna a helyzet a legutóbbi lehetőségekhez képest, de februárban sok minden kiderül. Nagyon nagy kár lenne, hogyha a kötelezettségvállalások a CEF irányába csökkennének mert a CEF egy lehetőséget jelent arra, hogy a magánszektor és az állami szektor együtt fektessenek be abba, hogy ezek a, ezek a rések és, és hiányosságok, amelyek a, a fizikai infrastruktúrában jelentkeznek, azok elháruljanak. Ez egy olyan munka azonban, amely gazdasági tevékenységet generál, munkahelyeket teremt, és középtávon pedig költséghatékonyabbá teszi az energiaellátást nem csak a polgárok számára, hanem a vállalkozások számára is. A number of speakers um, made passing reference to... Egyes felszólalók az Enisára is utaltak, és egyetértek Csicseszter úr. Eh, az Enisza eh, nagyon fontos stádiumhoz érkezett el, és hát erről lesznek még ma megbeszélések, de, de megint csak az időfaktor rendkívül fontos. Ezt az ügyet le kell zárni minél előbb, mert különben lejár a mandátum. Tudom, hogy tegnap volt egy szakmai találkozó, és én úgy tudom, hogy ott is sikerült eredményeket elérni, ami nem azt jelenti, hogy megvan oldva a kérdés. Tehát vannak nyitott kérdések. Tudjuk, hogy az Enisa szerepe fontos a kiberfenyegetettség közepette. Uh, Ms. Andersatter, who I understand is a fan of my country. Anders Dotter Eh, az, hogy az írfoci csapat eh, híve sajnálatos módon eh, az ír elnökség után játszunk csak, az elnökség után biztosítani tudok önnek jegyet, de Kelly úr is tud jegyet szerezni önnek egyébként elég nehéz. Én eh, egyetértek az adatvédelmi aggájaival, nem annyira az én asztalom ez, leginkább eh, az igazságügyminiszterre, igazság és belügyminiszteri eh, tanácsra tartozik, és azon belül is az igazságügyminiszterre. Ugyanakkor én tudom, hogy született egy parlamenti állásfoglalás erről tavaly, a magánélethez való jog és adatvédelem a digitális egységes piacon témakörben. Hogyha a polgárok és a vállalkozások bízni akarnak az elkereskedelemben, optimális felhasználásában, akkor az ön által felvetett személyiségjogi és adatvédelmi kérdések rendkívül fontosak. Még ezt akkor is így vallom, hogyha el kell mondanom önnek, hogy tényleg nem az én asztalom a dolog, de felvetem majd ezt a kérdést a miniszter kollégámnál is. Elnök asszony, úgy vélem, hogy mindenre válaszoltam. Van valami, hogy kihagytam? Ó, igen. Az E aláírások, E azonosítás és a bizalmi szolgáltatások Ez a legfontosabb telekom kérdés talán. És szeretnénk eredményt elérni ebben a témakörben is, de nem akarok naívnak látszani és nem elismerni, hogy vannak fontos problémák. A parlament az év közepén akar ezzel a témával foglalkozni, addig is a tanácsban tucatnyi munkabizottsági ülés lesz, és azt reméljük, hogy kialakul majd egy tanácsi álláspont, de nem könnyű ez, mert különböző megközelítéssel érkeznek a tárgyalóasztalhoz. A tagállamok vannak, ahol fejlettebb a rendszer, vannak, ahol, van, ahol már e, megcsinálták a befektetéseket, tehát nem akarják újra feltalálni a kereket. de mindenképpen egy nagyon fontos telekom jogszabályi tervezetről van szó, mindenképpen ott akarunk figyelni a parlament véleményére is, de most leginkább azzal foglalkozunk, hogy kialakítsunk egy tanácsi álláspontot. Köszönöm. Grazie ministro, passiamo ora al secondo turno. Köszönöm szépen, miniszter úr. Többi képviselő, Vidal Quadras úr, tessék. Thank you, Mrs. Chair. And... Köszönöm elnök asszony, köszönöm a miniszter úrnak, hogy meglátogatott minket. Hadd ragadjam meg az alkalmat, és gratuláljak a gazdasági helyzet pozitív alakulásának Írországban. Az ön országának nagyon sok barátja van ebben a parlamentben. Ugyanúgy önök modellt jelentettek a gazdasági fellendülés idején, ezért eh, szeretnénk önökre támaszkodni a nehézségek idején is, és abban, hogy megtalálják a válságból kivezető utat. Köszönöm szépen. Nem akarok részletes kérdéseket feltenni az eh, eh, folyamatban lévő jogszabályokról, hiszen majd tárgyalunk erről az írfélév során. De szeretném megkérni, hogy ossza meg velünk általános benyomását, véleményét az európai fogyasztók hozzáállására az energiapolitika iránt. Nagyon sok hangszeren próbálunk játszani egyszerre. Sok lovat akarunk megülni, sok célunk van, sok szakpolitikánk, sok eszközünk, és a célok szaporodása, jogszabályok szaporodása zavart teremt, túl sok terhet ró, legyen az administratív vagy gazdasági a gazdaságainkra. Továbbá következetlenséget is teremt a szakpolitikákban. Miniszter úr, mi a véleménye? Esetleg lehetne egyszerűbb megközelítéssel közös célkitűzést megállapítani a széndiokszid kibocsátás vagy a széndiokszid adó kérdésében. Olyasmi, ami mindenkinek számára világos, és attól, amitől a tagállamok rugalmasan megpróbálhatják elérni ezeket a cél, célértékeket, oly módon, amely megfelelő az adott klímának, ipari szerkezetnek, az ország jellemzőinek. Más szóval, miniszter úr, nem gondolja el, hogy valamiféle rendet kéne teremtenünk, és egyszerűsíteni kéne az e- energiapolitikát. Köszönöm. Grazie, la parola Mr. Köszönöm szépen, Kelly úr következik, tessék. Köszönöm. Elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, megköszönöm, hogy eljött. Revit nem az én pártom tagja, de a legtöbb ír azt gondolom úgy véli, hogy ő az egyik leg hozzáértőbb, leg legméltányosabb politikusunk. Nos, nagyon örülök annak, hogy hogy az elnökséggel kapcsolatos állítását ilyen részletesen megtette, és biztosítom arról, hogy a jelentéstevők is nagyon kompetensek és komolyan nekiülnek majd a munkának. Dublinban jártunk nem régiben, és a jövőben is rendeznek majd Dublinban konferenciát, ezek nagyon fontosak olyan szempontból, hogy ezek határozzák meg az előttünk lévő utat. Dóter azt mondja, érdeklődik az ír foci iránt, hát ha gondolja a miniszter úr, akkor jövőre tudok neki jegyeket szerezni. Ma adatvédelemről is tárgyaltunk, ennek a kérdésnek én vagyok a jelentéstevője. Hangsúlyoznám, hogy megengedhetetlen az, hogy az intelligens hálózatok működését hátráltatjuk azzal, hogy túlságosan eh, komoly administratív terheket róvunk a piacra. Eh, nem szabad, hogy ez hátráltassa például a gazdaság fejlődését vagy a munkahelyteremtést. Az EU-ban most jelenleg az a legfőbb ügy energetikai szempontból, hogy túlságosan is a külföldről vagy a harmadik országokból származó foszilis energia hordozóktól függünk. Az ellátás diversifikációját, illetve az ellátás biztonságát eh, kérem én öntől, illetve hogy el tudjuk érni a 2020-as célkütőzéseket mind a 27 tagállamban. Tudom, hogy különböző célkitűzések vannak a különböző tagállamokban, a szükségletek is különbözőek. Köszönöm. Grazie, Mr. Kelly. Köszönöm, Kelly úr. Tozanovszki úr. Děkuji, paní předsedkyně. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszöntöm a miniszter urat. Nagyszerű, hogy el tudott jönni. Itt a befagyott Európában nem igazán könnyű eljutni ide, nem, siker, nem sikerült minden kollégánknak, ezért elismerésem. Én vagyok uh, a nagysebességű, széles sávú jelentés előadója, ezért uh, örömmel várom, hogy a részletekről beszélhessünk önnel ma délután. Nagyszerű és teljes az, hogy pont Írország elnököl az EU-ban, hiszen nagyon nagy tapasztalata rendelkeznek a nagy sebességű, szélessávú hálózatok meg, kialakításában és informatikai hálózatokban. És ez a tapasztalat nagyon jelentős lesz a, jelent, jelentés megvitatása. Van egy komplikált kérdésem a CEF programról, a Connecting Europe Facility programról, mivel komplikált viták zajlottak a tanácsban, ön szerint milyen jövőbeni fejlesztések várhatók? Hogy alakul a jövő? Lesz-e vajon szándék a CEFET eredeti formájában kialakítani? Ön megtakarításokat említett, másfelől nekünk fejleszteni kell a kommunikációs technológiát, Vajon ön szerint a tagállamok megpróbálnak-e jóváhagyást adni a programhoz, vagy, vagy megint csak egy jövőbeni kísérletről van szó? Hogyan tudunk közpénzeszközöket felszabadítani? olyan terület számára, amelyet nagyon jól ellát pénzeszközökkel a magánszféra. Nagyon bonyolult vita zajlott erről a szakbizottságban, hogy hogyan lehet támogatni ezt a területet, és nagyon örülök, hogy egyetértettünk a legjobb gyakorlatok, legjobb technológiák támogatásában, hogy Európa tovább halasson ezen az úton. Egy, várom az együttműködésünket és a találkozót, amiben, amin ezekről a vita, kérdésekről részletesebben tárgyaltunk. Köszönöm. Grazie, Mr. Köszönöm szépen, Tuzanovszki úr. Uvszkok asszony következik. Prego. Köszönöm elnök asszony, és köszöntöm a miniszter urat. Korábban is találkoztunk már, beszélgettünk az azonosítási kérdésekről, amelyben én a szakbizottságban jelentő előadó vagyok. Egyetértettünk abban, hogy mennyire fontos és mennyire komplex a kérdés. Számos szakbizottság vesz részt ebben a munkában, az azonosítás kérdésekben. Ez nem aggaszt, azt gondolom, hogy ezt a munkát majd jól elvégezzük azonban szívesen hallanék arról, hogy ön szerint milyen a helyzet a tanácsban, hogy az egyes tagállamok miként tekintik a lehetőségeket, miként lehet, milyen mő, mő, lehetőségeket lehet elő, előállítani az azonosításra, bár nem ugyanazt a kép, képességet, potenciált látják ott, mint mi, de ugyanolyan fontos a fejlődés és a biztos lehetős, biztos erőfeltételek az állampolgároknak nyújtott szolgáltatásokban. Ebben nagyon sok lehetőség rejlik, de nagyon sok az eltérés a tagállamok védelményében arról, hogy hol tartanak ma a az elektronikus szolgáltatások kihasználásának területén. A második kérdés pedig eh, az energiapolitikáról szól. Nagyon örülök annak, hogy eh, ilyen ambiciózus napirendet fogadott el az energiapolitikai kérdésekben, még akkor is, hogyha a megújuló energiókról szól. E, beszélt arról, hogy a hosszú távú tervezés nagyon fontos akkor, amikor új, viszonylag új piacot akarunk fejleszteni. A piaci feltételeket nagyon egyetemen kell megfogalmazni akkor a magánbefektetők számára, hogyha őket be akarjuk vonni a megújuló energia fejlesztésében. Ebben a kérdésben eléggé borulátó vagyok, hiszen nekünk nem lehet elégendő, széleskörű, egyetemű határozatokat elfogadni a parlamentben, és ez megjelenik a többi határozatban is. Ezért feltenném azt a kérdést, hogy vajon az e-azonosítás kérdésében, illetve az energiaügyi szakpolitikában, az energiapolitikai határozatokban, amiket meg kell hoznunk, vajon sikerül-e ezt az ambiciózus nagyévű menetrendet betartani? Meg fenn, fennállnak-e a lehetőségek, hiszen, munk, hiszen e, a növekedés, a gazdasági fejlődés és a munkaerőpiac is válságon megy, megy át, Eh, hogy vészjeleket kapunk arra, hogy egy ilyen ütemtervet, amelyet ön fogadott el, vajon lehet-e teljesíteni, és hogy a tagállamok és az egész parlament eh, is eh, teljesítenie kell. Van-e vajon, lát-e vajon különbséget a kettőzött? Nagyon örülnék, hogyha erről beszélnek. Köszönöm szépen. Grazie, la parola collega. Köszönöm szépen, Pródi úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet miniszter úrnak is, hogy ellátogatott ide hozzánk. Van nagyon sok olyan probléma, még általában szakpolitikai jellegű, de számítok a, a számítok az ír kormány csapat szellemére, és arra, hogy ki tudja alakítani a hatékony munkakapcsolatot a parlamenttel például. Nekem szívügyem a klímaváltozás kérdése, illetve az, hogy a területtel, tehát a földdel, a termőfölddel hogy kell bánni, hogy gátat tudjunk szabni a klímaváltozásnak. Szerintem ez csak úgy lehetséges, hogyha egy, való, valamilyen módon koncentráljuk és hatékonyan használjuk a megújuló energiaforrásokat, amelyek ugye szétszórva helyezkednek el. Ugye jó lenne, hogyha olyan csapatok állnának össze, amelyek e, jól tudnak együttműködni. A nyilatkozatok biztonságával kapcsolatban nagyon fontosnak tartom például a kiberbiztonság kérdését, ezen e területen a maximális erőfeszítéseket kell tenni. Nem lenne jó, hogyha a, a különböző tagállamok kárt szenvednének. Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy a biztonsági kérdés megoldódik így. A telekommunikációs rendszerekben és lehet, kell kapcsolatban is lehetnek biztonsági felvetések. Tehát elképzelhető az, hogy információhoz hozzá juthatnak a különböző telekommunikációs rendszerek, és ezt továbbíthatják is. Még egy utolsó dolog. Jó lenne, hogyha a tanács és az írelnökség mindent megtenne azért, hogy az, hogy az európai infrastruktúrák megkapják a szükséges finanszírozást. Ez mindenképpen fontos az Európai Unió fejlődése szempontjából, de olyan szempontból is, hogy ki tudjunk lábolni a gazdasági válságból, illetve hogy munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Prodi úr. Most Bütikofer úr következik, tessék. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Herr Minister, vielen Dank für die Darlegung. Köszönöm, äh, miniszter úr. Köszönöm, hogy äh, ismertette velünk a terveit és prioritásait. Van egy dolog, amit ön kulcsfontosságú dologként említette, és amely szerintem fontos abból a szempontból, hogy milyen irányba akarunk haladni e, Európa iparpolitikájában. Itt az alapvető irányra gondolok. Bizonyára észrevette, hogy ez egy olyan kérdés, ami egyre nagyobb hangsúlya felmerül. Egy sikeres iparpolitika nagyban hozzájárulhat a versenyképességhez, ugyanakkor, hogy hogyan lehet elérni, ez rendkívül vitatott. Ma délelőtt hallgattam Cameron úr beszédét, és nagyon sokat beszélt a versenyképességről, de mégis azt a, azt a benyomást keltette, hogy ő nem bízik, nem hisz abban, hogy ez a nyitott rendszer fog majd versenyt teremteni, és ez a versenyképesség kéz a kézben tud járni a fenntarthatósággal, tehát ő egy külön véleményt fogalmazott meg, ami egyébként leképezi azokat a véleménykülönbségeket, amik itt Európában is megfigyelhetők, egyáltalán nincs konszenzus az iparpolitikában. Ez ki hatással van az európai külkereskedelem politikára is, vannak protekcionista tendenciák is. Fontos lenne ha az ír elnökség nem csak az azonnal szükséges lépésekre koncentrálna, hanem eh, erőfeszítéseket tenne egyfajta útmutató párbeszéd eh, előmozdítására is, mert itt a hosszú távú folyamatokat is alakítanunk kell. Jó lenne, ha azok nem rossz irányba fejlődnének. Madame André... Köszönöm szépen, Andrés Barea képviselő következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, üdvözlöm Önt itt körünkben. Köszönöm szépen, említette, hogy a, az FTT jövőjétől függ a szakpolitikák alakulása is. A CEF, a Connecting Europe Facility az ön számára is fontos, ezt már a kollégáim is említették, számunkra is nagyon fontos, szerintem ez alapvető fontosságú, de semmi értelme a CEF-nek, hogyha nincs meg a szükséges támogatása, finanszírozása. Nos, az is látható, hogy a költségvetési helyzet romlik, tehát csökken a költségvetés. Kérdezem, hogy milyen cselekvési terve dolgoz ki az ír elnökség a tanácssal kapcsolatban. A második kérdésem iparpolitika. Az iparpolitika azt gondolom, hogy mindenképpen segíti az Európai Unió versenyképességet, illetve munkahelyeket is teremt. Nagyon-nagyon rossz jelenleg a munkaerőpiaci helyzet, folyik erről a vita. Kérdés, hogy milyen igazi megoldás születhet egy európai szintű iparpolitika kidolgozása érdekében. Elnök, köszönöm, Bare asszony! Senki más nem jelentkezett kérdés föltételére. Úgyhogy megadom a szót miniszter úrnak, hogy válaszoljon az eddig feltett kérdésekre. Tessék, Rabbit úr! Thank you. Um... Köszönöm, elnök asszony! Hú, rengeteg kérdést kaptam. Kadrász úr, nagyon köszönöm a kedves szavait az országomról. Bizony, tettünk előrelépéseket az elmúlt pár évben. Én magam nem igazán jelenteném ki, hogy ki, kikeveredtünk a csávából, még nem, és nagy segítség lenne számunkra, ha az utunk visszavezetne az európai fősodorba azokhoz az országokhoz, akikkel kereskedünk. Nagy felelősséget kell vállalnunk a hitelválságért, amely szétrobbantotta az ír gazdaságot, amelyben az építőipar összeomlott. Hatalmas adókat kellett bevezetnünk, ennek eredményeképpen pedig nagyon nehéz helyrehozni a közfinanszírozást. Ennek 85%-át már megtettük, de a nagy adóemeléseket befejeztük, de ez nem ment fájdalom nélkül. Számos képviselő kérdéseket tett föl a növekedésről és munkahelyteremtésről. Az európai gazdaság növekedése lenne az elsőrendű célunk. Ezt mondanám Andreas Pareano úrnak és a többieknek, akik ilyen kérdést tettek fel. Ja, Quadrasz úr javaslatot tett, hogy vajon egyszerűbbé tehetnénk-e az energiapolitikát. Ó, édes Istenem, mennyire jó lenne. Én lennék annak az első híve. Egyes témákat egyszerűen nem lehet leegyszerűsíteni, az energiapolitika ide tartozik, nagyon összetett. Nemrégiben piaci szabályozási változásokat kellett bevezetnünk azért, hogy az európai modelleket elérjük. Számomra ez is nagyon összetett. Eh, ehhez semmi kétség nem fér. Az integrált piac, sajnálattal kell ezt mondom, még komplikáltábbá teszi majd eh, a jelenlegihez képest is. Ennek ellenére azt hiszem, mégis van benne világosság, könnyen megérthető a, az a szakpolitika, amely fontos szerepet játszott az elmúlt években, és ezt szeretném folytatni. Mint például a megújuló energiák iránti elkötelezettséget, vagy az energia hatékonyság iránti elkötelezettséget, vagy az, az a széleskörű elkötelezettség, amelyet a gazdaság szénmentesítéséhez irányában teszünk, vagy a fenntarthatóság érdekében, és így tovább senki nem tette fel a nehéz kérdést, amelyet a képviselők, amelyel a képviselők nagyon kedvesek velem a 2020 utáni célkitűzések megszabásában. A tanácsnak ebben még nincsen kialakult álláspontja, de a célértékek nagyon jól működtek, és segítettek jelentős beruházásokat vonzani a megújuló energiák területén is. Egyértelműen kell fogalmaznunk. 2020 az energiai irányú beruházásokban sokkal közelebb van hozzánk, mint gondoljunk, és hogyha nem foglalmazunk egyértelműen arról, hogy mi lesz a 2020-as, 2020 év utáni állás, álláspontunk, akkor regressziót tapasztalhatunk majd, elapadnak majd a beruházások, ha nincs elég bizonyosság a területen. A vita csak most kezdődött el, de nagyon fontosnak tartom. Egyszerű logika található a megújuló kapacitások kifejlesztésében, hazai kapacitások fejlesztésében, és nagyon logikus az, hogy mm, beindítsuk az energiahatékonysági programokat, hiszen minden ehhez képest ez, ez nagyon jelentősen felpörgeti majd a munkaerőpiacot. E, és ahogy Andrea Bere a képviselő mond, feltette a kérdést, hogy amelyet e, egyéb képviselők is feltettek a finanszírozásról, Tudjuk, hogy mi az a téma, amit kerülgetünk, ez a több éves pénzügyi keret és a költségvetési megszorítások. Ő olyan időkben, amikor Európa a gazdasági válság ö, nagyságával ö, néz szembe, én annak örülnék, hogy nem kéne további megszorításokat be, bevezetnünk. Én ennek örülnék, és, és a Connecting Europe Facility jelentősen hozzá fog járulni ehhez. Az önkérdését illetően olyan területeken, amelyek az energia hatékonysághoz kapcsolódnak, számos kreatív eszközt láthatunk majd, amelyek nem jelentenek kellemetlenséget a tagállamok pénzügyi mérlegeiben. Vannak olyan eszközök, amelyeket létrehozni a magánszférával partnerségben, és amelyek nem jelennek meg a kormány hiány célja, hiányaiban, ahol kiadási plafonok vannak a tagállamokban, és ahol aggodalmak övezik a hiánycélok visszafogását. Ott vannak ilyen lehetőségek a privát szférával partnerségben, amelyek lehetővé teszik olyan gazdasági tevékenységeket, amelyek folytathatnak. Ebben nagyon sok beruházást lehet elképzelni az energiahatékonyság elősegítési irányzó programokban, amely elősegíti a belső vállalkozásokat, foglalkoztatás növekedést, és ez nagyon jelentős, és nagyon jól lehetne ezt felhasználni jövőbeni terveinkben. Egyetértek azzal, amelyet Kelly kollégám mondott. az okos hálózatok létrehozásáról, amelyeket nem lehet kompromittálni, nem lehet megakadályozni szabályozásokkal, rendeletekkel, bürokráciával. és feltett egy kérdést a ásványi energia importjáról, amely minden tagállamnak fontos kérdés, jelentős kérdés. Az ellátás biztonsága az energiaszakpolitika alapja, mindig aggodalmakat támaszt akkor, amikor ha külső importra kell szorulnunk, és ez is azt támasztja alá, hogy kifejleszünk saját belső forrásainkat. Ebben a tekintetben a megújuló energiák kérdése újra napirendre kerül. Nagyon sokat tehetünk azért, hogy az importot csökkentsük, és hogy kevésbé függjünk az ásványi energiáktól. A tanács és a parlament, valamint a bizottságnak meg kell vizsgálnia a területen ismert tendenciákat. A, a palagász felfedezése hat, drámai hatással van az egyes, Egyesült Államok energiaellátására és a, ott az a üzemanyagárakra. Továbbra is vitatott kérdés még Európában. És az akadályok, a rendeletek, amelyek valószínűleg szükségesek lesznek a hidraulikus faktorizálásra Európában, azok valószínűleg sokkal rigidebb, merevebbek lesznek, mint a, az Egyesült Államok kitermelésnek korai szakaszában. De megváltoztatja ez a geopolitikai térképet az a tény, hogy az Egyesült Államok önállátó lesz, illetve energia exportőr lesz, és ez jelentős hatással lesz a gazdaságra. Ezt is meg kell vizsgálnunk, ennek Európára gyakorolt hatását. Egyetértek Toszanovszki úr véleményével arról, hogy mennyire fontos a nagysebességű szélessávú internet. Megné- arra várunk, hogy a bizottság megjelentese következő tanulmányát. Ahogy beszéd- beszédemben is em- hivatkoztam rá, nem régen tapasztaltuk ezt meg Euró- Írországban. Volt hat, egy hónapos munkacsoport akik a telekommunikációs vállalatokról és a miniszterem, miniszterségem vezetőivel vitatkoztak. Nagyon értelmes párbeszéd volt ez, nagyon sokat tanultunk az ipar, ipartól, és az ipar is nagyon sokat tanult a kormányzattól. Me, megállapítottunk azokat az akadályokat, amelyek a hatékonyabb és gyorsabb telepítés útjában állnak, és ezeket az akadályokat fel lehet számolni. Ez az, ezt a tanulságot át lehet venni az Európai Unióban is, és ami a digitális stratégiát illeti, és amely, amelynek a bizottság akkora jelentőséget tanúsít, e, a sávú internet ebben nagyon központi szerepet tölt be, nagyon sokat kell tennünk e, azért, hogy a következő generáció hozzáférését elég készítsük. egyetértek azzal, amit Toszenoszki úr mondott a költségvetés fontosságáról. Tudják, ki kell egyeznünk a retorikával, teljesen támogatom a növekedés fontosságát, és ehhez kézzelfogható intézkedésekre van szükség. Nem mondhatjuk egy oldalról azt, hogy a, e, támogatjuk a munkavállalást, a munkahelyteremtést és a növekedést, és, e, és aztán e, akadályokat állítunk ennek az útjába. Nagyon fontos ez számunkra, nem helyes, azt, azt gondolom, hogy Cameron úr véleményét alátámasszuk, hiszen nagyon fontos dolgot mondott el. írminiszterként nagyon fontosnak tartom én ezt az Európai Unió számára is, hogyha Nagy-Britannia továbbra is az Európai Unió szívében maradna. Az Egyesült Királyság ügyeibe azonban nem avatkozhatok be, ez az ő dolguk, hogy hogyan szavaznak, de ez ezt az Európai Unió nem hagyhatja figyelmen kívül a jelenlegi döntést. Az ipari stratégia kulcsfontosságú az Európai Unióban, és ez a fő eszköze a munkanélküliség felszámolásának, a válság felszámolásának, amely minden tagállamot egyformán érint, és amely jelentős hatása van az egész Európai Unióra. Az ipari stratégiánk ebben a tekintetben továbbra is felül kell vizsgálni és támogatni kell akkor, hogyha meg akarjuk, ki akarjuk mozdítani a munkanélküliségi számokat a, a holdpontról. Ha egy tagállam, amelyben a 25 év alatti fiatalok 50%-a munkanélküli, akkor ezt figyelembe kell venni. A fiatalok munkanélkülisége az egész Európai Unióban eh, elfogadhatatlanul magas, ezt kell a eh, tevékenységünk fókuszába állítani. Viták folynak aztán még az energia kérdéséről. Őszkugasszony megjegyzést tett a és remélem, hogy én is, hogy kommunikáció zajlik majd az elnökség és a tanács között a energiaügyi tanácsülésekről, amelyet májusban tartanak majd, és amely ilyen kollégáink részt vesznek majd. Van Rompuy úr, és tárgyalnak majd Van Rompuy úr alkalmazottaival, amely lehetőséget eh, teremt arra, hogy beindítsuk ezt a fejlőzést. Nagyon lelkesen, szívesen eh, látnánk -e. Ön kérdést tett fel az e-aláírásról és eh, azonosításról, bizalmi szolgáltatásokról. Nem igaz, hogy a tanács nem eléggé lelkes. Az eddig lezajló vitákban minden tagállam egyetemben fogalmazott, hogy mennyire fontos a bizalmat megerősíteni, a kölcsönös elismerést, a bizalm, bizalmat ebben a, ezen a területen. Az internetforgalom, az internet üzletkötés minden két-három éven megkétszereződik, ezért nem igaz, hogy nem tudunk ez irányban elkö, elkötelezettséget vállalni. A gond az, hogy egyes tagállamoknak más a kulturális háttere, egyes tagállamok már jelentős beruházásokat hajtottak végre, nagyon messze jutottak, mások még nem. A jelen, eddigi erő, folyamatban alapvető kérdéseket fogalmaztak meg, amelyeket tovább kell vitatni. Ahogy korábban már mondtam, 10-12 munkacsoport foglalkozik az élelnökség során ezzel a kérdéssel, amely megmutatja, hogy mennyire komolynak tartjuk a kérdést. De nem igaz, hogy a politikusok nem kötelezettek a kérdés iránt. Mindenki felismeri a kérdés fontosságát, és a tanács ülésen felvetett kérdések nem igazán térnek el attól, amelyet ön, ön meg én megvitattunk már a parlamentben, és, és amelyet a parlament is kifejezett. A kérdések nagyon hasonlóak. Nagyon örülnék, hogyha ebben minél több előrelépést tudnánk tenni. De nagyon összetett a kérdés, és vannak még nehézségek. Pródi úr és mások is eh, kérdést tettek fel. Valóban, valóban ezeket az ügyeket a tanács szintjére viszük majd fel. A nagy ipari stratégiák, pénzügyi politikák, köz, költségvetési aggodalmak, és eh, valóban eh, a mi miniszterelnökünk szándéka az, hogy ezeket a kérdéseket folyamatosan napirenden tartsa a tanácsban, hiszen ezek a legfontosabb kérdések, eh, amelyek ránk, amelyek a figyelmünkre várnak. Elnök asszony, kit felejtettem ki? Végül csak azt szeretném mondani, hogy a eh, internetbiztonsági kérdésekben nagyon, so, nagyon sok embert foglalkoztat. A bizottság eh, egy stratégiát jelentett meg, stratégiai dokumentumot jelentett meg a kiberbiztonság kérdéséről, amely csatolunk majd egy irányelvhez, amely kiemeli a lehető legzöldebb és leg, le, leggyorsabb Enisza megoldásokat, hiszen ezek összekapcsolódnak. Fura lenne szerintem, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, amikor, amelyben kiberstratégia javaslatot vitatunk meg, és az ENISA mandátumot eh, pedig elhanyagoljuk. Ezzel foglalkozni kell, és ahogy mondtam már, képviselem majd önöket, eh, és Csicseszter úr pedig eh, a, tárgyalunk majd a tanács elnökével erről a kérdésről. Köszönöm szépen. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszter úrnak, hogy ellátogatott ide, és hogy ilyen részletes, kimerítő választ adott a kollégák kérdésére. Találkozunk még majd a jövőben, ami pedig a mi munkánkat illeti. 16 órakor folytatódik az ülés, 15 órakor koordinátorüléssel kerül sor. Azért döntöttük így, mert másként nem tudtuk volna lehetővé tenni, hogy a másik két miniszter minisztert is meghallgassuk. Tehát 16 órakor folytatódik az ülésünk, és 18 órakor hallgatjuk még a másik két ír minisztert. Köszönöm szépen, és találkozunk nem sokára. Viszlát!